Please, we can start now. Hölgyeim és uraim, hogyha megengedik, akkor most kezdjük el az ülést. Foglaljanak kérem helyet. És kérnék csöndet a teremben. Hosszú délután vár ránk. Akkor el is kezdjük az ülésünket. olaszul fogom anyanyelvemen folytatni. Az első napi rendi ponttal kezdedem, a napi rend elfogadása, hogyha senkinek nincs ellenvetése. A tolmácsolást különböző nyelveken, így magyarról és magyarra is szolgáltatjuk és üdvözöljük Önöket a magyar tolmács főkéből. Az ülést az interneten is nyomon kevethetik. A koordinátorok szeptember 5-i határozatait mailben megküldtük szeptember 27-én, és hogyha 9-ig nem érkeznek ellenvetések, akkor azokat el is fogadhatjuk. Ma a nyelvek Európai Napját ünnepeljük 2001 óta az Európai Bizottság és az Európa Tanács hozta létre ezt a szép napot. Ünnepnapot ma 24 Európai Uniós hivatalos nyelvvel bír kontinensünk, tolmácsaink is tudják, milyen komplex a helyzet, ehhez még kisebbségi 60 egyéb nyelvet is hozzá illeszthetünk Európában. Vannak olyan események a mai napon is, amelyek megrendezésre kerülnek. Számos ö, ö, ilyen rendezvényre a DJEAK, valamint a ö, fordítási ö, főigazgatóság és az Európai Bizottság is nyelvi osztályok, játékok, megbeszélések, konferenciák, rádió, műsorok szervezésével ünnepli meg ezt az alkalmat. Tudatosságfokozás is célja ennek a mai napnak, hogy a kulturális és nyelvi sokszínűséget lehessen támogatni az eszmecserét különböző nyelveken, és hasznosnak vélem elmondani azt is, hogy holnap délután a többnyelvűségről és a többnyelvűségről, a nyelvi sokszínűségről Hannu Takula és Mikhaela Szojdrova képviselők is, jó magam is részt veszünk majd. Utolsó információként szeretném elmondani, hogy október 10-én, mint önök is tudják, a kult szakbizottság igen fontos eseménynek ad majd otthont, tíz éves évfordulóját ünnepli a Lux díj. A végleges programmal is rendelkezünk már most. A témája a tizedik évfordulónak az lesz, hogy az európai mozgófilmnek milyen jövője van holnap. Ken Loach is itt lesz körünkben, aki az Arany Pálma díjat is elvitte. Idén Kánban I, Daniel Blake címmel. Céline Kiamma, a Girlhood rendezőjeként 2014-ben a Lux verseny díjazottja volt nyertese, valamint Ma Vie de Courgette, Cukkini életem című filmnek idén um, forgatókönyvírója. A parlamentáriumban egy kiállítást is um, útjára bocsátunk. Köszönöm mindazoknak, akik a kommunikációs ágazatban ezt a kiváló kiállítást is megszervezték. A dokumentációjukban megtalálják a San Sebastiani európai kulturális fővárosok egyikeként um, májusi látogatósunkról szól a jelentés, valamint elmondanám azt is még, hogy további kollégáimmal, póttagjaink ból, valamint a vegyes bizottságból vettem részt egy tunéziai fontos misszión, küldetésen rendkívül nagy horderejű volt ez a látogatás, és az Európai Parlament Strasbourgban a legutóbbi plenárison egy határozat tervezetet is elfogadott sajátos a határozat, és kötelezettséget vállaltunk arra a Kulturális Szakbizottság részéről, az európai szakminiszterekkel, egyetemekkel együtt arra, hogy a kérdést is befoglaljuk magába a témába. Mármint a kultúra, az oktatás, felsőoktatás témája is prioritást képviselnek majd a parlament egyhetes sajátos, különleges heti programjában is. Most pedig azonnal azt javaslom, hogy térjünk át a szavazásra, az elektronikus szavazásra, amely a gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere, a 2016. év prioritásének végrehajtása, Köszönöm eh, Travajeszki úrnak és az árnyék előadóknak, valamint a titkárságnak és a munkát, ha senki nem kíván szót kérni, és ha mindenkinél ott van a eh, szavazókártyája, akkor azonnal áttérhetünk magára a szavazásra. Egyes bekezdés, kettes módosító. Mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Úgy látom, hogy támogatta Szabin, nem? Akkor elutasítottuk. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást elutasítva. 11-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 10-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 3-as mellette, ellene elnézés mellette, ellene tartózkodék, ellenőrizzük. 3-as. 3-as módosító. Úgy látom mellette, lezárom tehát most a szavazást. Úgy látom, hogy tévedtünk. Hetes módosító mellette. Hetes, hetes, mondja az elnökasszony. Mellette Helene tartózkodik elutasítva. Négyes, mellette, Helene tartózkodik elutasítva. Tizenkettes mellette, Ellenőrizhetjük a négyest. Akkor megnyitom a négyesről a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kettő. 12-esről mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 6-os mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 14-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 15 mellette, ellene, tartózkodik, talán elfogadtuk, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. 17 mellette, ellene tartózkodik elfogadva 18-as, mellette ellene tartózkodik elfogadva 19, mellette ellene tartózkodik elutasítva 21-es, mellette ellene tartózkodik elutasítva 20-as, mellette ellene tartózkodik elfogadva 28, mellette ellene sajnálom a 21-est elfogadtuk, és akkor a 22-esre télünk át. Nem, nem fogadták el. Nem, a 20-ast el. Jó, akkor a 22-esre térünk most át. 22-es, mert a 20-ast elfogadtuk. 22-es tehát. Mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. 23, mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. 25-ös, mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. 30-as, mellette ellene tartózkodik elutasítva. 32-es mellette ellene tartózkodik elfogadva. 33-as mellette elnézést mell ellene tartózkodik, mm, ellenőrizzük. Mm, ellenőrizzük el, a, ellenőrizzük a 33-ast, lezárom a szavazást. Mindenki szavazott? Elutasítva. 34-es mellette ellene tartózkodik elfogadva. 35-ös mellette ellene tartózkodik elfogadva. 36 mellette ellene tartózkodik elfogadva. 37-es mellette ellene tartózkodik elfogadva. 44 mellette ellene tartózkodik elfogadva. 41 mellette 43-as 43-as mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 40-es, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Akkor most a mm, 46-osról mellette, ellene, tartózkodik, talán jobb, hogyha ellenőrizzük a 46-ost, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Valaki nem emelte fel a kezét. 38-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 39-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 47 mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 48 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 49 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 52-es mellette ellene tartózkodik. Ellene elutasítottuk. 57-es mellette ellene tartózkodik elutasítva. 55 mellette tartózkodik elfogadva elutasítva. 50-es mellette ellene tartózkodik elutasítva. 53-as mellette ellene tartózkodik, el, elfogadva. 56 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 54 mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 51 mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 58 mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 59 mellette, ellene tartózkodik, elfog, el, elutasítva. Egyes módosító belé, 60-as mellette, ellene tartózkodik elfogadva. Záró szavazás a teljes véleményről. Megnyitom a szavazást. Mindenki látta a szavazatát, akkor lezárom a szavazást. 16 mellette, 4 ellene, ketten tartózkodtak, Eh, gratulálunk a témafelelősének, eh, köszönjük szépen az árnyék eh, előadóknak és a titkárságnak is a munkát. Ora passiamo alla... Ehm, Akkor következik egy nagyon fontos pont, a négyes napi rendi pont. Még lesz egy nagyon fontos közmeghallgatás is. Egyes vendégeink már meg is érkeztek. Ferhelyen és Kamerbert társelőadók előadása, illetve jelentése következik a tagállamok audiovizuális média szolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolása a változó piaci realitásokra tekintettel. Ma eszmecserét folytatunk az audiovizuális média szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok kapcsolatban. A mi szakbizottságunk illetékességébe tartozik ez a téma. Már volt a lehetőségünk arra, hogy a legutóbbi törvényezési ciklusban meghallgassuk az Európai Bizottság véleményét, a biztos véleményét. Nagyon örülünk eh, annak, hogy ez megtörténhetett, de természetesen vannak még egyes pontok, amelyekre mindenképpen figyelmet kell fordítanunk. Azokat a eh, kihívásokat, amelyek a média joggal kapcsolatban az egyenlő kiegyensúlyozott feltételrendszerrel kapcsolatban, az érdekelt felek jogaival és kötelezettségeivel, ezek kiegyensúlyozásával kapcsolatosak, illetve a piac változásából felmerülő új kihívásokkal kapcsolatos eh, témákat meg kell vitatnunk. Persze vannak lineáris és nem lineáris szolgáltatások, de ez is változik. A javaslatot május 25-én tettük közzé, és ez egy nagyon érzékeny, nehéz kérdés, hiszen ennek a, feladat, a feladatunk az európai audiovizuális szolgáltatások védelme, a kiskorúak védelme, illetve a felügyeleti szervekkel való kapcsolattartás. Ez is nagyon fontos. A felhasználóknak hozzáférést kell tehát biztosítani. Azonnal megadom a szót kollégák, a kollégáknak, a társelőadóknak és egyes hozzám intézett kérdések miatt azt kérem, hogy a módosítások benyújtásának a határidejét halasszuk el, október 19-e legyen ez, hogyha egyet értenek. Azért, mert egyesek erre kértek engem, ezért kérem most, vagy nyújtom be ezt a kérést. Több időt kellene erre a témára, ennek a témának szentelni, ez egy nagyon összetett téma, és több időnk lenne a módosítások benyújtására. Azonnal meg is adnám a szót a jelentéstevőknek, és aztán az árnyék jelentéstevőknek és a többi kollégának. kikezdi. Tessék. Kamerevert asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kedves kollégák illetve eh, kedves szakértők, ezt is hadd mondjam el, május 25-én az Európai Bizottság benyújtotta az audiovizuális média szolgáltatások irányelvek módosításával kapcsolatos javaslatát az Európai Parlament. Az előző törvényhozási ciklusban erre kérte már a bizottságot, hiszen szükségesnek tartottuk a felülvizsgálatot, felülvizsgálatot a média konvergencia miatt. Eh, kolléganőmmel, eh, Ferhelyen asszonynal együtt 90 érdekelt felett hallgattunk meg, és az írásos állás véleményeket kiértékeltük, és bizonyos kulcsfontosságú pontok köré építettük fel a jelentésünket, amelyeket a parlament már a Gebhardt Kalász jelentésben megállapított. Az Európai Unióban a média sokszínűségnek biztosítása, a származási ország elvének megtartása, a lineáris és nem lineáris szolgáltatásokra vonatkozó eh, előírások harmonizálása, a eh, fogyasztók védelmének érdekében elfogadott eh, védelmi nívó, főleg a, kisebb, a kiskorúakra vonatkozóan, az tisztességes versenyfeltételek megteremtése, illetve több rugalmasság a kvantitatív reklám előírásokkal kapcsolatban. Alapjában véve egyetértünk, azonban vannak még a struktúrára vonatkozóan is javító javaslataink. Az egyes cikkben a definíciók szerint egy új fejezetet nyújtunk be, e, fejezetet veszünk fel. Hét cikke lesz ennek, ez minden audiovizuális szolgáltatásra érvényes lesz majd a klasszikus televízióra, klasszikus műsorszórásra, de a videómegosztási platformokra, illetve más szolgáltatásokra is. Itt meglévő előírásokra, rendelkezésekre támaszkodunk, a 4-es cikk, illetve 5, 6, 8, 9, 10, 12-es cikk, illetve a 6, a és a 28A bizottsági javaslatok szerepelnek itt, és ezek minden médiaszolgáltatásra egyformán vonatkoznának. Ezért azt kérem, hogy a módosító javaslatokra vonatko- módosító javaslatok külön indokolásaira is legyenek tekintettel, e, erre külön utalni fogunk. A módosító javaslatokkal együtt már nagyon összetett a jelentés, nagyon nehéz ezt megérteni, Úgyhogy köszönöm még egyszer a titkárságnak, a Stefáninak nagyon sokat segített, és a munkatársainknak is, Linának és Tinónak. Nos, hogyha ezt a gondolatot követjük, akkor a kettes eh, cikkben az eh, szerepel majd, hogy eh, az, ezek a rendelkezések kit mitől védjenek meg. Minden embert meg kell védeni az embertelen vagy rasszista tartalmaktól, illetve a kiskorúakat pedig külön védeni kell az ő fejlődésüket hátrányosan érintő tartalmaktól. Ami a szubszidiaritást illeti, a lehető legszélesebb, legnagyobb mozgásteret hagyjuk meg, arra vonatkozóan, hogy ezt a védelmet hogyan lehet végeredményben elérni, de az arányosságot szeretnénk mindenképpen elérni, arra vonatkozóan, illetve abból kiindulva, hogy az adott tartalomból milyen veszélyeztetési fokot vezethetünk le. A 2A cikk minden audiovizuális kereskedelmi kommunikációra vonatkozó rendelkezést összefoglalja. Itt főleg arról van szó, hogy a reklámot föl is lehessen ismerni, hogy ez reklám. Emellett azon a véleményen vagyunk, hogy az alkohol, a dohánytermékek, illetve a recept, a vényköteles gyógyszerekre vonatkozó eh, korlátozások minden audiovizuális tartalomra egyformán érvényesek kell, hogy legyenek, hiszen ezek eh, vagy törvényi eh, értékesítési, vagy fogyasztási tilalomnak, vagy korlátozásnak vannak alávetve, ezért a reklámban is megfelelő hasonló korlátozásokat kell fenntartani. Emellett azon a véleményen vagyunk, hogy minden további szankciót, amely a nem megfelelő reklámra vonatkozik, de egyébként legális termékeket reklámozna, ezeket magatartás kódexelben kellene szabályozni. 2B2C cikkek arra vonatkoznak, hogy egységesen szabályozzuk a szponzoring, a szponzor illetve a termék elhelyezést. Azon kritikát, mely szerint lehetetlen ezt mind ellenőrizni. Szeretnénk utalni arra, hogy a notice and take down elvet szeretnénk érvényesíteni. Senki sem senki sem követeli az előzetes filterezést, és semmilyen média tartalmat nem fogunk megtiltani. Egyszerűen csak azt kérjük, hogy a szponzor, szponzor tevékenységet, illetve a termék elhelyezést egyértelműen jelöljék. Itt a fogyasztó védelem szempontjából cselekvi, cselekedni kell egy hasonlatot hadd mondjak. Csak azért, mert nem mindenki áll meg a piros lámpánál, és néhányan átmennek autóval a piroson is, ettől még senkinek nem jutna eszébe ezt a szabályt, mely szerint tilos a piroson autóval áthajtani, megszüntetni. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt is jogosan szeretnénk fenntartani a szponzor tevékenységre, illetve a termék elhelyezésre vonatkozó szabályokat. Hogyha valóban egyelő feltételeket akarunk teremteni az új reklámformák részére, és ez azt jelenti, hogy mindenki számára ugyanazok a minimum kell, hogy érvényesek legyenek. Azt szeretnénk, hogy a médiatartalmakat fel lehessen ismerni. Ezért a termékelhelyezés esetében és a, tú, a termék túlságos előterbe helyezésének tilalmát fenntartjuk, eh, ahogy ezt a bizottság javasolta, hogyha ez megtörténik, eh, akkor a médiatartalom már nem film és nem eh, lifestyle tanácsadó műsor, hanem egy folyamatos reklám. És ez eh, a ö, eh, ö, eh, ítélkezési gyakorlat is azt mutatja, hogy ez mindenképpen fenntartandó. Ö, Emellett a mozifilmek értékesítésének idő ablakait, kereteit is szabályozni kell. A 2F cikk tartalmaz minden társ és önszabályozást egy, egy, egyetlen cikkben. Itt fontos volt számunkra, hogy a társszabályozás értelmét jobban emeljük ki. Hogyha az önszabályozási intézkedések nem eléggé hatékonyak, akkor az állam nak képesnek kell lennie akár törvényileg is szabályozni ezt a területet. Egyes területek ket teljes mértékben átadni az önszabályozásnak. Ez azt jelenti, hogy a társadalom politikai érdekeket, amelyek az irányelvel összefüggnek, csak részben vennénk komolyan, vagy akarnánk érvényesíteni. Ennek, kép, e, ennek megfelelően a teljes harmonizáció, ami e, az tiszta, a, tehát a platform szolgáltatók tiszta önszabályozását tervezi, ez nem megfelelő cél számunkra. Emellett az akadálymentesítést akartuk elérni, még akkor is, hogyha a technikai szabályokat még tisztázni kell, nagyon fontosnak tartjuk az ENSZ által elfogadott fogyatékkal élőkre vonatkozó egyezményt komolyan kell venni. Tíz évvel a professzionális keretekben létrehozott média termékek, média tartalmakra vonatkozó irányelv után ezeket érvényesíteni kell. A politikusok célja az, hogy ambiciózus célokkal támogassák a média fejlődését, és ezért nem igazán szeretnék nem igazán szeretnék lemondani arról, hogy határidőt szabjunk meg. Azonban az általános restriktív szabályozás nem összeegyeztethető a kommunikációs alapszabadságokkal. Már többször beszéltünk a parlamentben a tartalmak megtalálhatóságának kérdéséről. E, és e, azt e, jav, ezért javasoljuk a új 9A cikket, amely a tagállamok számára lehetővé teszi, hogy olyan koncepciókat dolgozzanak ki, amelyek esetében az audiovizuális média szolgáltatások, amelyeket szolgáltatnak, ezeket jobban előtérben lehet, lehet helyezni ezért az appropriate prominence kifejezés mellett tettük le a voksunkat. Azt aztán egy nagyon fontos téma, minden tagállamban megvannak a szervezeti szabályok, ezért minden tagállamnak hatékonynak kell lennie, de a szubszidiaritást is be kell tartani. A működő nemzeti modellek európai uniós szinten nem ignorálhatók, ezért azt javasoljuk, hogy a szabályozási eh, helyek jogi megosztásáról mondjunk le, és egyszerűen a szabályozási hatóságok függetlenségét eh, hangsúlyozzuk, eh, amelyek, amely hatóságokat meg kellett, szét kellett választani, ez már megtörtént. Ez ezért ezek függetlenek tekinthetők is, függetlenek is tekinthetők. a szabályozási hatóságok függetlenségének garantálása tehát nagyon fontos. Azonban hiányzott itt egy fontos mondat, amely a szerkesztőségek függetlenségét hangsúlyozta volna, tehát tilos befolyásolni a szerkesztőségi munkát, ez azonban nem volt benne a javaslatban, ezt egy módosító javaslatba befoglaltuk, ezt világosan tehát előtérbe állítottuk. Szeretnénk, hogyha e, ennek nagyobb hatása lenne, mint a formalisztikus e, szabályozásoknak. Sajnos a hozzászóló mikrofonja elment. Sajnos nem halljuk a hozzászólót. Igaz, hogy ezek a kis módosítások, illetve nagyobb módosítások további javaslatokat vontak maguk után. Ezeket a javaslatokat, csak azokat a javaslatokat vontuk be az irányelvbe, amelyek közvetlenül összefüggnek, tartalmilag is összefüggnek a konkrétan szabályozandó tényállással ahogy az Európai Bizottság is, úgy mi is a 14-től 18-ig terjedő cikkeket, a 21-es, 22-es, illetve 21-estől a 28-asig terjedő eh, cikkeket nem módosítottuk, és önöket is arra kérjük, hogy az Európai Bizottság eh, kezdeményezései jogát tiszteletben tartva ne nyújtsanak be eh, módosító javaslatokat. Tehát itt nem az irányelv átdolgozásáról van szó, hanem az irányelvet módosító eh, jogi aktusról, ezért ezen cikkeknek a tartalmát nem bocsátanánk vitára. Ami a további javaslatokat illeti, Sabina Ferhajen kollégámnak adnám meg a szót. Köszönöm szépen, tessék. Köszönöm. Először én szeretem megköszönni részemről is a szakértőknek, Péter Kammerévert, kollégának, az árnyék előadóknak, és főleg Stefi Bérzújnak a titkárság részéről, Ninának és Tinónak munkatársainak ezt a hatalmas munkát, amelyet a jelentés megírásában nyújtottak, megszervezték a, velünk a meghallgatásokat Petrával, 90, ahogy elmondta 90 stakeholderrel tartottunk megbeszéléseket, nagyon nagy munka volt, hogy a különféle, a ágazat különféle szereplőinek véleményét meghallgathassuk, és az átláthatóságot biztosítsuk a árnyék előadókkal együttműködve, és minden ülésre meghívtuk őket, hogy részt vehessenek. Szerintem ez a jó módja a munkának egy ilyen bonyolult téma kezelésében, és elnézést, hogyha nagyon nagy fáradtságot okoztunk mindezzel, köszönöm még egyszer a munkájukat. Szeretném néhány fontos pontot kiemelni. Petra Kamervet már beszélt az alapstruktúráról, én ebből néhány pontot kicsit részesebben ismertetnék. Először is a származási ország betartás, elvének betartása és a tagállam joghatóságának biztosítása. A ketteszik négyes pontja alapján. Ez a, ez a, a, a számozási ország elve a sarokköve az irányelvnek, ugyanakkor a végrehajtását egyszerűsíteni kell, annak sürgősen a, a káros tartalmakat, a gyűlöletbeszédet nem szabad a televíziós sugárzásra engedni. A nem európai csatornák esetében az irányelv eddig két kritériumra támaszkodott, a tagállami joghatóságát szabályozva egyrészt a, egyrészt a külső, a külső államból történik a sugárzás, akkor a megfelelő műhold sugárzó kapacitás szabályozásában. Mind a két kritérium esetében vannak olyan esetek, amikor a tagállami hatóság, joghatóságát megkerülik, mert egy, egy másik tagállamban indítják el a sugárzást, és a műsor szóra szolgáltató hatáskörét nagyon gyors időn belül változtatják meg. Ilyenkor nagyon nehéz meghatározni, hogy milyen lépéseket tehet a tagállami hatóság annak érdekében, hogy megállítsa a sugárzást, mert nem lehet időben megállapítani a joghatóságot, mert túl gyorsan változik a helyzet. Ezt kezelni kell tehát. A kettes cikk négyes pontját ezért azért úgy módosítottuk, hogy a, tag, a tagállami szabályozó hatóságok gyorsabb megállapíthassák, hogy adott időpontban melyik tagállam gyakorolja a joghatóságot az adott helyzetben. Aztán a e, európai ö, e, ö, e, filmek támogatása, illetve a metaadatok kezelése. Itt is különféle nézetek érvényesülnek az Európai Unióban. Üdvözlőjük a bizottság az javaslatát, hogy az európai audiovizuális termékeket támogatják, és az audiovizuális szolgáltatókat felhívja arra, hogy az európai e, alkotások terjesztését segítsék, és katalógusaiban egy minimum százalékot e, tartalmazzanak ilyen adatokból. Mi emeltük a bizottságot javasolt százalékot 30 százalékra ezen művekre vonatkozóan. A bizottság 20 százalékos arányt javasolt a katalógusokban, ugyanakkor már most is átlagban 27% a katalógusokban az európai művek aránya, ezért úgy gondoltuk, hogy a 20%-os követelés nem túl ambiciózus, mert a, már most is megvan ez az, ez az arány, ezért gondoltuk azt, hogy ha már támogatjuk, akkor tegyük magasabbra a lécet, a 30%-ot ezért szilasztjuk meg, és azt javasoljuk, hogy ezen túl a 21-es preambulum pontban azt is biztosítsuk a tagállam részéről, hogy az audiovizuális tartalmakat a joghatóságen belül európai műveket osztályoztassanak a metaadatok rendelkezésre bocsátásával, hogy sokszor tűnik vitatárgya az, hogy mi számít európai műnek, vagy alkotásnak, és mi nem. Tehát a szolgáltató esetében el kell dönteni, hogy európai a jó vagy sem, ezt a metaadatokból lehet megoldani, ezért módosítottunk. Ugyanakkor támogatjuk a bizottság az a javaslatát, hogy tegye szabaddá az európai tagállamok számára, hogy a videószolgáltatókatnak tegyék kötelezővé, hogy európai, vagy a tagállami filmalapokba befizessenek. Itt szerettük volna az európai jogszabályban is támogatni ezt a lehetőséget. A harmadik pont a mennyiségi reklámszabályozások, elérások, ez korábban többször felmerült, hogy nagyobb rugalmasságra van a szüksége tekintetben, az a, a reklámok, reklámaszpotok időbeli szabályozását is rugalmasabban kérték, hogy oldjuk meg. Persze rugalmasabban kell ezt megoldani, ugyanakkor megfelelő fogyasztóvédelemről is gondoskodni kell. Ezért szerettük volna a 20%-os napi maximumot támogatni, amit a bizottság javasolt, ugyanakkor egy ö, ö, átlagos, ö, nagybani 20%-os szabályozás oda vezethetne, hogy a nézőket a fő műsoridőkben túlterhelnék adott esetben, ezért a 23. cikk 1-es pontjában, a 77-es módosító révén az este 8-tól 11 óráig tartó csúcsidőben szigorúbb szabályokat határoznak meg a reklámsugárzásra. Ebben a szűk sávban is 20%-ra korlátoznánk a reklámidőt. Tehát fenntartjuk a 20%-ot, de nem az egész napra ö, elosztva, hanem a csúcsidőben is megköte- megköveteljük a 20% betartását. A e négy órás sávban is. Ezen túl a túlz, egyes termékek túlzott reklámozása esetében a kettes C pontban szabályoznánk, Petra Kamervért már ezt kifejtette az imént, ennek miben létét, az alkohol és ö, dohánytermékek, gyógyszerek szabályoz, reklámozását szeretnénk ezzel tovább szigorítani. A, az élelmiszerekről szóló reklámkommunikációra vonatkozó korlátozásokról is beszélt már Petra. Úgy gondolom, nem észszerű ehelyt a táplálkozási programokat itt szabályozni van, más programokban, képzésekben lehet erről információt nyújtani, meg egészségügyi tájékoztatókban, nem feltétlenül e területen a reklámszabályozás feladata kéne, hogy legyen ez szerintünk. Aztán az ilyen kereszttámogatás vagy cross promotion esetében a segélyfelhívások, közérdekű felhívások tekintetében a jövőben meg kell határozni, hogy ezek a, jótékonysági információk nem számítanak reklámnak, és felhasználható a reklámra nem alkalmazott műsoridő. A négyes pont a gyerekműsorok témája, az, az Európai Bizottság meghatározza ezt, hogy azok a műsorok, amelyek jelentős gyermeknek szóló tartalommal bírnak, itt is világosabbá. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy a bizottság esetben sem jogilag, sem tartalmilag nem teljesen szabályozott. Vannak olyan műsorok, amelyeket nem gyerekeknek gyártanak, például sportműsorok, vagy egyéb olyan televíziós műsorok, amelyek nem gyermekeknek készülnek, mégis sok gyermek nézi őket, tehát nagyon nehéz meghatározni, hogy gyerekműsorokat sem. Itt javasolunk módosítót, a mostani terminológia szerintünk a gyermekműsorok esetében egy ex ante értékelést kéne végezni, hogy azok hogyan hozzájárulhatók a, a gyermekek által nézett műsorok tartalmi követelményei, tehát a korlátozás miképpen terjedhet neki erre a szélesebb körre, tehát vannak olyan esti műsorok is, amelyeket e, gyermekek néznek. Nyilván a szülő nem ülhet folyton a tévé előtt elnézve a gyermek műsornézési szokásait. E, ehhez kell igazítani tehát életszerűvé téve a szabályozások, a fogyasztói szokások figyelembe vételével. Tehát akkor este 10-11-kor is néznek tévét kiskorúak, ö, nehéz meghatározni, tehát hogy hol lehet meghúzni az időbeli határt. Ötös pont a videó platform szolgáltatások meghatározása, ez a 26-os módosító. Itt szeretnénk a kritériumot, amely lemondott a, a, a felvett műsorok nagy tömegében nincs teljes biztonság, ez követeli meg a módosítót. A hatos pont, amelyről Petra már röviden beszélt, az ERGA, illetve a nemzeti ö, szabályozó hatóságok függetlensége. Az ERGA nagyon fontos koordinációs eszköz a tagállamok kezében, a médiaszokatások szabályozó hatóságok európai szervezete. Fontos, hogy közös iránymutatásokat fogalmazzon meg, ám úgy gondoljuk, hogy ez a szervezet nem sérteti a tagállamok döntési hatóságát, hiszen végső soron a tagállam bír hatáskörre, ugyanakkor a tagállamok közötti jobb koordináció nagyon fontos, ezért fontos, hogy a 29-es cikk szerinti nagyobb hatáskört kapjon a kontaktus bizottság, vagy a kapcsolattartó bizottság ennek a szeretnek a működésében. Itt kell döntéseket hozni, mert itt olyan terület van alakulóban, amely jelentős részben a tagállamok hatáskörébe esik, miközben európai koordinációt szeretnének. A tagállamok együtt kell tehát dönteni olyan esetekben, amelyekben szükség van, hogy a független hatóságok döntései megfelelő kötelező érvényel bírjanak, ehhez fontos, hogy a kontaktus bizottság megfelelő hatáskörökkel bírjon, és a döntéseket elő tudja készíteni. A, az ERGA ö, ö, csoport tehát egy előkészítő jellegű ö, a bír, ám az elképzelésünk szerint ö, a döntés a kontaktus bizottság kezében van. A médiaszolgáltatók jel integritásának védelme az utolsó pont, rendkívül fontos ez, a műsorszórási jel integritása ahhoz, hogy méltányos, világos versenyszabályozások érvényesüljenek, a szolgáltatók a harmadik félbeli szolgáltatója nem lehet abban a helyzetben, hogy a szolgáltatásokat módosítsa, változtassa. Itt ez ugyanakkor ez nem váltható ki a szerzői jogok érvényesítésével, ez a jel integritási kérdés, és a műsorszórás jel meghatározása a végfelhasználó esetében adott esetben a képernyőn megérkező jel összességét jelenti. Ugyanakkor előfordul, hogy átsugározzák ezt egy másik képernyőre, anélkül, hogy a maga az alapszolgáltató ezt jóvá hagyta volna, ezt a kérdést rendezni kell. A tervezetben megpróbáltuk a különféle érdekeket összeilleszteni, a lehető leginkább egyensúlyba hozva őket egy méltányos egyeztetésben, és várjuk az eljárás tovább lépéseiben a méltányos és kiegyensúlyozott együttműködést a felek között. Nagyon szépen köszönjük, és mindkét előadónak nagyszerű bevezetését. Kérem, hogyha bárki kíván hozzászólni, most jelezze. Az árnyék előadók listája itt van már, bárki más tenni. Kezdjük az árnyék előadókkal. Lower kolléga, tessék. Köszönöm szépen, elnök. Az, asszony, korai még a vitába igazán mérehatóan belekezdeni, hiszen maguk a brit eh, képviselők is, én igazából a pragmatizmust képviselem. Még mielőtt eh, magának a módosítónak a kérdéskörét járnám körül, igazából szabályozói keretet eh, határozott meg az állampolgárok és a vállalkozók között sikeres audiovizuális médiaszolgáltatóról szól maga az irányelv, az alapkő pedig, ahogy mondták már, a származási ország elve, amely az egységes piacot még a digitális egységes piac nevesítés előtt lehetővé tette. A mm, polaritáshoz, a magas, jó minőségű tartalomhoz való hozzáféréssel együtt a, a hallgatóság, nézőközönség között fiatal gyermekek is vannak, és ők különleges érzékenységgel bírnak, ehhez minimális harmonizációs megközelítésre volt szükség, mind az magán, mind pedig az együtt szabályozáson keresztül, és ez a szubszidiaritás, valamint arányosság tesztje volt. Végül pedig a jelenlegi AVMS irányelv a hatályon keresztül az ex ante feltétel rendszert a, a sajtószabadság és szólás szabadság szemszögéből is vizsgálja. Én mindig kritikus vagyok ezzel kapcsolatban, tudják, kedves kollégáim, és az EU szabályozás nem tökéletes, a technológia előtte jár, a szabályozás pedig hátul kullog, hiszen csak rohanunk a fejlemények után, Ellenőriznünk kell tehát, hogy célját elére majd az audiovidális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv tervezet, hiszen valahol, amikor változtatunk, akkor bizonyítékokra kell tisztán appellálnunk, és a következményeket is körül kell járnunk nem szabad túlterhelnünk az ipar képviselőit túlzott szabályozással, hiszen a minőségi tartalomba fektet be mindenki, és erről volt már szó az imént is. Végül, de nem utolsó sorban, amikor a ö, tagállamok felelősségre gondolunk, akkor megint csak a sarokkövet ne felejtsük szem elől, hiszen véletlenül sem szabad, hogy az elkereskedelmi irányelvet szem elől tévesszük, amikor a származási ország elvet érvényesítjük. Az elkereskedelemről szóló irányelv is szabályozza ezen kérdéseket. Különösen releváns, mm, hiszen minden jelenlegi tagállamra ki fog hatni, akármilyen is lesz az adott tagállam jövőbeli státusza majd a jövőben. A kiskorúak védelmét, az audiovideális médiaszolgáltatások környezetében bátorítani kell a szektor specifikus hozzáférhetőséget, rugalmasságot, fokozott rugalmasságot a kereskedelmi közlemények területén is. Köszönöm szépen. Trüppel asszony. Ja, ich möchte mich bei den beiden Köszönetet szeretnék mondani a két jelentéstevőnek. A fejtegetéseikért, és hogy megpróbáltak az egész mm, politikai részterület filozófiáját tisztázni. Konkrétan bizonyos intézkedéseket, amelyeket az Európai Bizottság javasolt, a lineáris, nem lineáris, on-demand és VPS platformok szabályozásának ez a lényege, a gyermekek védelme, illetve a gyűlöletpropaganda propaganda ez egy olyan megközelítés, amit osztani tudok, de hadd mondjam el, hogy azzal a tézissel kapcsolatban, hogy az on-demand platform szolgáltatókkal kapcsolatban, eh, itt az ő felelősségeikről van szó, itt, hogyha notice and takedownról van szó, eh, felmerül a kérdés, hogy technikai intézkedésekkel ezt meg lehet-e oldani, vagy valóban nem kell mindig mindent előre ellenőrizni. Úgyhogy itt van egy kis kérdőjel szerélem, ezt pontosabban meg kellene nézni. Amit helyesnek tartok, eh, hadd mondjam el, az az, hogy a termék elhelyezéssel kapcsolatban nem lehet a termékeket túlságosan középpontba helyezni, aztán a mozifilmek értékesítésének az időt keretét fenn kell tartani, aztán az akadálymentesítést is nagyon fontosnak tartom. Itt nagyon egyértelmű előrelépésekre van szükség. Aztán a közszolgálati műsorok kérdése, ezeknek a, ezekhez való hozzáférhetőség, a külön, különösen támogatandó minőségi programok hozzáférhetőségének szabályozása, aztán az a származási ország elvének fenntartása, az európai művek kérdése, nagyon sok video on demand platform E, esetében e, nagyon e, öntudatosnak kell lennünk, és ki kell mondanunk, hogy ezt akarjuk, hogy az európai műveket megfelelő módon támogatás, támogassák. Aztán, ami a kvantitatív reklám rendelkezéseket illeti, eh, meg kell határozni azt, hogy 20-23 óráig a maximum 20% lehet a reklám, nem lehet ezt túllépni, mert különben valóban fontosan ezt a főműsoridőt használják ki arra, hogy a legtöbb reklámot itt mutassák. Nem kritizálom a gyermekek, gyermekműsorok kérdésének szabályozását, illetve a videoplatform szolgáltatást, de van egy kritikai pont, az ergával és a kontaktcsoporttal kapcsolatos javaslatokat illetően azonban van, van egy kritikus pont, az ergának egy olyan szerepet kell játszania, mely szerint politikai szerepet kellene játszania. Ez azonban szerintem nem jó. Az, annak lenne értelme inkább, hogy a végrehajtást ellenőrizze. Ez lenne a megfelelő megközelítés. Ezért nem szeretném, hogyha valami olyat várnánk el az ergától, ami tőle nem elvárható. Azt gondolom, hogy európai szinten mindenképpen a szabályozási hatóságokat függetlenné kell tenni, ezeket minél jobban el kell távolítani a politikától, ezt európai szinten erősíteni kell, és nem gondolom, hogy hogy itt törvényi beavatkozásra kerülne sor. Hadd azt gondolom, hogy még akkor is, hogyha látjuk, hogy mi történik egyes országokban, európai országokban, az áll az érdekükben, hogy ne legyen e, európai e, média felügyelet, illetve politikai felügyelet. E, nagyon fontos, hogy legyen egy szakmai felügyelet, és ezért a két javaslatot, amelyet most tettek, az ERGA gyengítésével és a kontaktcsoport erősítésével kapcsolatban nem tudom támogatni. Köszönöm szépen. Köszönöm, Hága. E, most pedig az árnyék jelentéstevő e, helyettesíti e, Mikela. Köszönöm szépen. Kócia Mátéze sajnos nem tud itt lenni, és ezért én leszek mm, helyette az árnyék jelentéstevő. Én is, mi is szeretnénk köszönetet mondani a két jelentéstevőnek a munkájáért. Nagyon átfogó és nagyon mélyreható munkát végeztek. Milyen további módosító javaslatokat fogunk benyújtani, ez a kérdés Nos, Trüpe asszonyhoz szeretnék rögtön csatlakozni. Számunkra is nagyon fontos kérdés a média felügyeleti hatóságok függetlensége. Helyes az is, hogy pont a jelenlegi helyzetben, hogyha Magyarországra vagy Lengyelországra tekintünk, hát a média függetlensége eléggé korlátozott egyes tagállamokban. A jelentéstevők azt javasolják, hogy az ergát helyettesíteni kellene, és ebből egy csoportot kellene létrehozni. Én azért nem mennék olyan messze, mint Trüppel asszony, nem mondom, hogy ezt elutasítjuk, de szeretnénk ezt egy kicsit pontosabban megnézni, hiszen azt gondoljuk, hogy ezzel kapcsolatban a nemzeti kormányok függetlenségét akár korlátozni is lehetne, ezt még pontosabban meg kellene nézni. Nem fogalmaznék annyira drasztikusan, mint az előttem szóló, de ami azt illeti, hogy a média szabályozási hatóságok függetlenségével kapcsolatos szempontokat nagyon fontosnak tartjuk, aztán pontosabban megnéznénk azt is, hogy mi a helyzet a származási ország elvével, illetve a termék elhelyezéssel kapcsolatban is, úgy, ahogy már ezzel a jelenlegi formájában hát nem igazán tudunk egyetérteni, még pontosabban meg akarjuk ezt vizsgálni. Végül pedig minket nagyon érint, és nagyon fontosnak tartjuk az ifjúság védelmét nem fogunk olyan javaslatot támogatni, amely mert, anna, amiatt, mert nem elég pontos, e, ezért újra korlátoz, ahelyett az interneten további korlátozásokat állít fel, ahelyett, hogy ezeket megszüntetné, mert azt gondoljuk, hogy ezzel az elvel vagy ezzel a módszerrel az ifjúság védelmét nem érjük el, sokkal inkább az instrumentalizációhoz járunk, e, járulunk ezzel hozzá. Ez is egy nagyon fontos téma számunkra és várom az együttműködést, és módosító javaslatokat is be fogunk nyújtani. Köszönöm szépen. Köszönöm. Adinolfi kolléga, köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm az elővezetéseket. Rövid szeretnék lenni, hiszen látom, hogy már késésben vagyunk. Ami magát az anyagot illeti, azon ö, E, múlt alkalommal megfogalmazott megjegyzéseken túlmenően e, nehezen alkalmazható kérdésekre e, találunk még itt példákat, valóságban nehezen végrehajtható javaslatokról van szó. Az a véleményem, az a benyomásom, hogy nem igazán e, látjuk át, nem vagyunk rácsatlakozva a mai helyzetbe, a kiskorúrokról beszélünk, mi már öregek vagyunk, végünk van, de mi az új generációkat kell, hogy megcélozzuk, őket kell védenünk jobban. Rüppel asszony utált a gyűlöletbeszédre, a gyűlöletkeltésre, úszításra a kommunikációs szférában. Én inkább a kiskorúak kitettségéről beszélnék. Arról, hogy mennyire ki vannak téve a, a, a rossz ételek, rossz italok fogyasztásának. Ne felejtsük el, hogy nem csak az oktatásról, tanításról van itt szó, hanem egészségügyi kihívásról, hiszen ha 50 évesen a mai fiatalok cukorbetegek vagy magas vérnyomásban szenvedő betegek lesznek, ha 10 évesen úgy étkeznek, úgy élnek, hogy bizony 50-60 éven keresztül majd az egészségtelen életmódjuknak a következményeitől szenvednek, hát bizony, akkor gond van. Helgával nem értek, én sem, mármint, hogy ugyanúgy, mint Helga, én sem értek itt valamivel egyet, erről beszéltünk már a legutóbbi eszmecsere során. Számomra mi is, miről is szól a politika? Nem ellenőrző szervek ö, ö, ből és függetlenségről kell itt beszélnünk. Nem ennyire egyszerű a helyzet. Azt gondolom, hogy mindaz, inkább újra, újra fogalmazom, amit szeretnék mondani, mert most itt egy kicsit összezavarodtam. A közérdekű tartalmak kiemelésével nem tudok egyetérteni szintén itt mert fontos, hogy részrehajlás nélkül ö, sugározzunk. Ki határoz arról, hogy mit kell valóban kiemelni, mit, nevedünk, mit nevezünk közérdekűnek? Magáról a reklámról néhány szót. Ugye itt az általános érdekű audiovizuális médiaszolgáltatás megfelelő hangsúlya. Most a 20-23 órás főműsoridő rendben, de hát hogyha még szigorúbbak akarunk lenni, annak érdekében, hogy a polgárt, a fogyasztót segítsük, akkor nem látom át, hogy miért kell ilyen szigorú szabályokkal élnünk a főműsoridón kívül. Ez valami olyasmi koncepció, ami hiányzik magából az anyagból. Az oktatásra, képzésre kell koncentrálnunk, hiszen mi a kulturális szakbizottságban vagyunk. Ami pedig az európai kvótákat illeti, nagyszerű, nagyon örülök neki, hogy az európai művek kvótáját emeljük. De hogyha minden egyes tagállamban ezeket a kvótákat nem fogadják el, hogyha a tagállamok az európai mm, műveket nem ilyen mértékben promotálják, akkor viszont céltévesztettünk, hiszen akkor már nem kultúráról beszélünk. Nekünk kell igenis egy olyan koncepciót bevezetnünk, amelyen keresztül kulturális európai műveket ö, ö, ö, hozunk létre, hiszen mondjuk egy pornófilm is lehet európai, de az nem fog európai értékeket képviselni. Nem szabad, hogy a polgár csak fogyasztó legyen. A gyermek sem lehet csak és kizárólag fogyasztó. E, a gyermekcsatornákon nem szabad reklámozni. Minőségi termékeket kell tehát csak reklámoznunk. Köszönöm szépen. Valóban késésben vagyunk. Időben korlátozom Szudrava és Mortis kollégáim hozzászólátást, mert aztán szeretném lezárni a vitát. Aztán ugye itt lesz a nyilvános meghallgatás, ugye? Már most is késésben vagyunk. Jimenez, egyetlen percben kérem a hozzászólást. Předloženou zprávu, která... Köszönöm szépen, elnök úr, mindkét kollégának köszönöm a e, tervezetet. E, javaslataikban e, a magának az irányelvnek a módosítására kerül utalás, és ez szükséges is. Azt gondolom, hogy szükséges, hogy a tartalmat a látássérültek számára is hozzáférhetővé tegyük. A 67-es módosítót ezért nagyon támogatom. Ami pedig az európai művek létrehozását illeti, Adinolfi asszonyhoz csatlakoznék. Nem szabad, hogy különbséget tegyünk a televízió és a rádió, valamint a rádiósugárzók, valamint az internet platformok között. Igen, és az internetes platformok platformoknak, a videó megosztó platformoknak is e, sugározniuk kell, és e, anyagilag is hozzá kell járulniuk, például reklámtámogatáson keresztül az alkotások létrehozásához. A 20-25-ös százalék a csúcsidős sugárzás alatt miért ne? Nos, hát igazából most mit csinálunk a főműsoridőn kívüli idővel, mert hogyha a további ö, sugárzó időket is ennyire szigorúan vesszük, akkor aránytalanná tesszük igazából a sugárzók számára a kvótákat. E, támogatom a, a javaslatokat, és remélem a parlament elfogadja majd azokat. Köszönöm. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το γεγονός Αγαπητοί συνάδελφοι, ότι έχω περιορισμένο Köszönöm szépen, kedves kollégák, mivel korlátozott idő áll számomra csak rendelkezésre, nagyon röviden fogok fogalmazni, csak néhány pontra utalnék, amelyek szerintem kifejezetten megfelelnek mindannak, amit előttem a kollégák már elmondtak. Kényes kérdésről van szó. Mint mondtam, kevés az időm. A kérdés tehát egyszerű. Tudom, hogy mi a ö, nehéz, a komplikált a dolgokban itt. Tehát mit szeretnék? Szeretném elolvasni a bizottság javaslatát újra, valamint a témafelelősök tervezetét is. Az egyszerűségben rejlik itt a megoldás egyszerűsítsük az intézményi politikákat, bármilyen szándékok és veszélyek is, valamint eredmények szerepelnek itt, ez az egyik dolog. De hát ott van a piaci elvárás a reklám szempontjából, aztán ne felejtsük el a szabályozók feladatát sem, mi a tagállamok szintjén mindig, nem csak Magyarországon vagy Lengyelországban, valamilyen szinten politikai ellenőrzés alá kívánjuk venni ezen szférát. A bizottság javaslatával is ugyanezt tesszük valahol, nem? És ezzel le is zárnám hogy most a magáról az ergáról vagy a bizottságról beszélünk, hát négy parlamenti tag ö, ö, szerepel ugye ebben a ö, kapcsolattartó bizottságban, kik ők? Kérdésem ez tehát, kik ők, akik ö, tagjai lesznek magának a bizottságnak. Ami pedig a reklámról, a reklámot illeti, annyira nagy a rugalmasság most már, hogy a felnőttek és a gyermekek védelme már nem szavatolt. Egyáltalán nem szavatolt. Tehát módosító indítványokat fogunk beterjeszteni annak érdekében, hogy ezen pontokat kiemeljük. Köszönöm szépen. Végül az utolsó kolléga, Hemenes kolléga. Köszönöm szépen. Én magam az én frakcióm koordinátor egyét képviselem. E, el kellene azt gondolom utasítanunk azon módosítókat, amelyeket ugye még nem sikerült kidolgozunk. Tehát azt mondom, hogy most mindenképpen írhassuk újra módosítókat, november 4 ig kérem, hogy fogalmazhassunk még meg módosítókat, elnök asszony. Még mielőtt a bizottságnak eh, megadnám a szót, eh, személy szerint is engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a kollégáknak, akik igen, igényesen eh, fejezték ki a Kulturális Szakbizottság elvárásait, először is, hogy a felelősségek szintje szélesebb körül legyen a lekérhető videókat szolgáltatók esetében. Fontos a fogyasztók tiszteletben tartása a főműsoridőben. Ez is fontos, ugye itt a reklámkvótákról van szó, valamint igen fontos a további megjegyzés is, volt egy olyan kezdeményezés, amely szintjén nem csak gazdasági, hanem jog és kötelezettségek szintjén is egyenlő helyzetet, esélyeket kívánunk létrehozni a videó megosztó platformok esetében is. Három kérdésem lenne az első, a kiskorúakra vonatkozik. Valóban. Ott van a bizottság javaslata, itt van a jelentéstervezet, amelyben a kiskorúakat erőteljesebb védelem látjuk el, amikor a videó megosztó platformokról beszélünk. A jelenleg irányelvben például tilos negatív tartalmakat vagy reklámokat a kiskorúak műsoraiban megjeleníteni. Tehát védjük ezzel a kiskorúakat, és beszélünk azon műsorszámokról is, amelyekben számos gyermek jelentős gyermekközönség kísér nyomon. Azért ez problémás, mert a különböző nemzeti jogszabályok között eltérések vannak. Azt gondolom a kötelező elv minden egyes tagállamban az kell, hogy legyen, hogy a hatóságok függetlenek legyenek, ebb, ebb, ebből nem adhatunk le. Trüppel azt, hogy meghallgattuk, a, itt van maga az erga, és ugye egyetértek azzal, hogy legyenek a kapcsolattartó bizottságban parlamenti képviselők, de ők különböző és egymást kiegészítő szerepet törtenek be. Vannak szakértők, szakemberek, sokszor gyorsan fogalmaznak meg szakértői véleményeket. Másik oldalon ugye a kapcsolattartó bizottságban pedig politikai vetületű szerepet töltenek be a képviselők. Nem tudom, hogy a szubszidiaritás elvét sértené-e ez a kettős megoldás, Mégis úgy gondolom, hogy szükséges lenne kicsit mérehatóban átgondolni az ERGA és a Kapcsolattartó Bizottság vonatkozás rendszerét. Ennyit szerettem volna elmondani, most pedig Bármonta úrnak adom meg röviden a szót, még mielőtt a jelentéstevők is visszajelezhetnek. Köszönöm szépen, állnak asszony. Nagy mértékben megelőlegezték az én mondandómat, így aztán rövid lehetek. Én is szeretnék csatlakozni azokhoz, akik megköszönik a két jelentéstevőnek a nagyon átfogó, méreható jelentést, és azt is, hogy ilyen gyorsan tető alá hozták. Nagyon fontos az, hogy a mi javaslatunk egy nagyon hosszú konzultációs folyamat után valósult meg. Egy kommunikáció, tanulmányok követték egymást. A reform iránymutató elvei azok hármas tagolásúak. Egyrészt, hogy megőrizzük az európai audiovizuális piac egységességét, integritását, aztán, hogy, hogy, hogy a játékszabályokat egyenlőbbé tegyük, ezért vannak új szabályok például a videó megosztó platformokra vonatkozóan, hogy egyes szabályok egyformán alkalmazhatóak legyenek a hagyományos szolgáltat, műsorszolgáltatókra és a videó platformokra. A harmadik elem pedig az, hogy bizonyos szakpolitikai, közpolitikai célokat előre vigyünk. A kiskorúak védelme egyrészt, a társadalom védelme, aztán a, a, a gyűlöletkeltés, az erőszakról felbújtás ellen, és harmadsorban, többen a, a, a rangsor elején áll az, hogy biztosítsuk a független szabályozási felügyelet megvalósulását ezért vannak rendelkezések a ö, szabályozók függetlenségéről, és arról az új intézményi szerepkörről, amit ez a szabályozói testület, ö, keret testület ellát, egyfajta szakmai tanácsadási szolgálatot a bizottság hasznára. A jelentés több jó gondolatot tartalmaz, például mi is látjuk azt a fontosságot, hogy meghagyjuk a származási ország elvét, amely a sarokköve az egész irányelvnek, és az audiovizuális piac működésének a hatékonyságát ez határozza meg, fenn kell tartanunk. Aztán reklámkommunikáció, szponzorrálás, reklámspotok ügyében a szabályokat illetően, amelyek a média ö, olvasása, az európai ö, művek támogatására vonatkozókat. Hát ezeket meg tudjuk beszélni, nyilván nem lehetünk tökéletesek, de a, azért a bizottság javaslata javítható ezek gondolatok mentén. Három problémát látunk viszont. Az első az, hogy drámai módon csökken az erga szerepköre Trüppel asszony is rámutatott arra, hogy e, ez egy szakmai tanácsadói szolgáltatást nyújt a bizottságnak, ami nincs meg a kontaktus bizottságnak, amely egy kormányzati testület, ott nincs meg ez a szak, szaktudás, tehát a működési e, szabályok, a derogáció, kivételek a szemes ország e, hatájának működtetése. Itt kell szakértelem, a terepen szerzett tudás, és ez, ez mert az önmagában a kontaktus bizottság ezt nem tudja betölteni. Tehát az ergát, hogyha a hibrid kontaktus bizottság hatás, hatáskör alá tesszük, akkor olyan helyzetet hozunk létre, ahol egy szabályozás fogjul esik a szabályozó tulajdonképpen, hiszen egy független szabályozó testület végső soron a kormány és a politikusok eh, hatalma alá kerül. Ez vezik a függetlenséget sérti, és az egész irányelv szellemének mondana ellent. Aztán van még egy dolog, ami az intézményi rendszerrel függ össze. A jelentéstervezet sok olyan rendelkezést érint, ami nem része a bizottság javaslatának, így nem kéne módosító csak sem alávetni. Például a 29-es cikke az irányelvnek, amelynek a tárgya a kontaktus bizottság. Ezekről nem szóltunk, nem is érintettük az Európai Bizottság javaslatban, nem is kéne tehát módosítókat benyújtani rá szerintem. Aztán nagyon fontos még annak szükségessége, hogy a szabályozók függetlenségét erősítsük. Tagállami és EU szinten is. Ha nem veszük komolyan a független szabályozó hatósági státusz megerősítését, akkor hogyan tudjuk például a lengyel rendszert meg, a jogállamiságot követelve, nagyon bonyolult lenne, mert az új média törvény Lengyelországban megkérdőjelezi a szabályozó függetlenségét, és a média függetlenségét egészében. Tehát, hogyha nem erősítjük meg. Nem teszünk az irányelvbe független szabályozási hatóságra vonatkozó követelményt, akkor nem tudunk a tagállammal szemben fellépni, akkor sem, hogyha intézkedéseket foganatosít, amely sérti e függetlenséget. Az utolsó gondolatom, a elnök azt mondja, megengedi, az arról szól, hogy a megkerülés vagy derogációs eljárás hogyan alakuljon. Jelen pillanatban a tagállamok eltérhetnek a származási ország elvétől, a szolgáltatások szolgáltatási szabadságától, hogyha három szabálysértési elem megvalósul, tehát a közpolitika sérelmére, a, vagy a fiatalkorúak védelme, vagy a gyűlöletbeszéd ügyében. A tagállamok felfüggeszthetnék a sugárzást akár egy szabály megsértése esetén, és ez a tagállam kezébe az, a származási ország elvétől való derogációra való szabadságot adna, anélkül, hogy megfelelő fékek és ellensúlyok érvényesülnének ebben. Szerintem a jelentés ezen a ponton egy kicsit túl messzire megy. Köszönöm szépen. Elnézést kérek a vendégektől. Tudom, hogy nem sokára, tudom, hogy már el kellett volna kezdeni a meghallgatást, de látják önök is, hogy nagyon fontos kérdésekről van szó, amelyek később újra napirendre kerül, kerülnek majd, de a két jelentést többenek is megadom a szót, és aztán folytatjuk. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak a megjegyzésekért, a hozzászólásokért, de hadd tisztázzak néhány dolgot. Azt hiszem, hogy van itt egy kis félreértés egyes pontokkal kapcsolatban. Először is nem arról van szó, hogy az ergát leváltanánk, vagy, vagy, vagy azt megszüntetnénk, vagy gyengítenénk. Az erga egy független európai média szabályozó hatóság, és ez meg kell, hogy maradjon. Nem arról van szó, hogy gyengítsük ezt a szervezetet. A kérdés az, hogy ki dönt a végén. Az Európai Bizottsági Javaslatban az szerepel, hogy az ERGA elő felkészíti, előkészít, és az Európai Bizottság pedig dönt. Mi pedig azt mondjuk, hogy nem, ne így legyen, az ERGA készítsen elő, és a kontaktcsoport pedig hozza meg a döntést, mert abban a e, tagállami képviselők is szerepet kapnak. Erről lenne szó nem, e, nem csak Európának van illetékessége ebben a témában, hanem a tagállamoknak is. Másodszor függetlenség, ami a, hogy a függetlenséget úgy lehetne megőrizni, hogyha pontosan előírnánk, hogy egy embert hogy lehet fölvenni, elbocsátani, foglalkoztatni, hát akkor ez hogyan működne? Ami a független struktúrák formalitását illeti, ez magában nem véd meg attól, hogy egyes tagállamok csak olyan személyekkel töltenek be pozíciókat, amelyek az ő elképzeléseiknek megfelelnek. Egy kicsit szűkös volt a megfogalmazás, vagy túlságosan beszűkítette a mozgásteret a megfogalmazás, ami a média hatóság munkatársi állományát illeti. Egyértelműen egyetértünk azzal, hogy a függetlenségnek meg kell maradnia, e, de azt gondoljuk, hogy az Európai Bizottság egyes e, esetekben nem igazán gondolta végig a javaslatait, e, de még ebbe ki tudok térni a négy négyszemközi beszélgetésekben mert most már meg kell, hogy kezdődjön a hearing. Ami a gyermek programokat illeti, itt már van reklámtilalom, már él reklámtilalom részben. Az Európai bizottság nem ezzel foglalkozik, és a mi jelentésünk sem. Megtartjuk ezeket a korlátozásokat. Ne, nem arról van szó, hogy most ezzel a jelentéssel azt akarjuk elérni, hogy a gyermekek, gyermekműsorokban minél több reklám legyen, sőt, ennek az ellentét ez igaz, a gyermekek védelme nagyon fontos nekünk, és világosan fogalmazunk, a, teljesen függetlenül attól, hogy hány órakor vannak ezek a műsorok, a gyermek műsorokban nem kell reklámozni, egy világos a korlátozás, ez eddig is érvényes volt. Egy előzetes meghatározás arra vonatkozóan, hogy egy bizonyos program esetében mennyi a gyermek publikum, vagy mennyi gyerek nézi ezeket az adásokat, mit ex ante ezt nem lehet meghatározni. Rengeteg olyan program van, amit nem gyermekeknek terveztek, hanem felnőtteknek, és mégis sok gyerek nézi. Nagyon nehéz itt korlátozni utólag, akkor, amikor a műsort már műsorra tűzték, és, és már lement. Úgyhogy ebben a pontban egy kis módosítást vezettünk be. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nem akarok túlságosan sok témára kitérni, de hadd mondjam el, hogy abszolút nem akarjuk megkérdőjelezni a szabályozó hatóságok függetlenségét. Az Európai Bizottság most mm, azt mondja, hogy ebben az irányelvben erről a szabályozó hatóságról kell valamit írni eddig ez nem is volt így. Azt gondolom, hogy ez a jelenlegi fejlemények miatt van most így. A kérdés az, hogy a szabályozó hatóságok függetlenségét hogyan tudjuk biztosítani úgy, e, hogy azt mondjuk, hogy jogilag ezeket e, egymástól el kell választani, el kell-e választani a szabályzás tárgyát képező e, dologtól, vagy van-e más módszer, amely biztosítja a szabályozó hatóságok függetlenségét. Mi azt gondoljuk, hogyha azt írjuk, hogy a szabályozó hatóságok funkcionálisan függetlenek kell, hogy legyenek, akkor e, akkor ez a végeredményben az Európai Bizottságnak is nagyobb mozgásteret ad arra vonatkozóan, hogy egyes tagállam ellen fellépjen. Lengyelországban például jogilag a szabályozóhatóság szétválasztott, de ez nem vezet oda, hogy a Lengyelországban az a szabályozóhatóság kifejezetten független lenne. Sőt, ennek az ellentéte az igaz. Lengyelország, hogy egy konkrét példát mondjak, érvelhet azzal, hogy jogilag független ez a hatóság, és megfelelünk az irányelvnek. Hogyha mi azt mondjuk, hogy funkcionálisan független kell, hogy legyen a e, e, szabályozó hatóság, és ezek után aztán egy tagállam hoz egy olyan jogszabályt, amely szerint az Európai Bizottság értelmezés értelmében funkcionálisan már nem független a szabályozó hatóság, akkor az Európai Bizottságnak konkrétan ebben az esetben nagyobb mozgástere van, akár a bírósághoz is fordulhat. Hogy a, ahhoz képest, mint amikor a mozgástere lenne, akkor, hogyha csak jogilag kellene vizsgálni a függetlenséget az e, ember, itt a jogszabályalkotó próbálja a e, megfelelő e, hibákat megszüntetni, de mégsem így, nem, nem ez valósul meg. hiszen előfordulhat, hogy egy szabályozó hatóság törvény szervezettségén fogva, vagy jogszabály megszervezettségén fogva lehet, hogy nem felel meg a szétválasztásnak, vagy a függetlenségnek, de funkcionálisan mégis függetlenül kezeli és szabályozza a médiát. Itt nem akarok természetesen semmiféle korlátozást bevezetni. Notice and take down. Ez azt jelenti, hogy ha tudomásunkra jut valamilyen jogszabályt sértő tartalom, akkor ezt le kell venni a műsorról. De hogy ez mennyiben jelenti azt, hogy korlátozunk bizonyos tartalmakat vagy műsorokat, ezt nem látom be, de hogyha erre utaltának a kollégák, akkor az jó lenne. Nem szeretnék semmiféle olyan joghézagot e, itt e, becsempészni a rendszerbe, amit bármilyen cenzúrát tenne lehetővé. Ami a hung, függetlenséget illeti, a, médiaszolgáltatók, a rádiós televízió társaságok kapcsolatban itt bevezettük azt, hogy a nemzeti szabályozók részéről biztosítani kell, hogy ezek ne legyenek befolyással a tartalomra, illetve a szerkesztőségi munkára, sem előzetesen, sem sehogyan sem. Azt hiszem, hogy ez sokkal fontosabb és döntőbb jelentőségű, mint ez a kérdés, hogy jogilag most ezek függetlenek vagy nem. Azt hiszem, hogy ebben az összefüggésben a függetlenség kérdése elegendő. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen. Tényleg, tényleg, nagyon-nagyon elkéstünk. Majd egy másik alkalommal tudom megadni a szót. Nem lesz időnk a kérdéseket meghallgatni, válaszokat megadni, talán később majd külön, de 5 másodperc. Terület. Nagyon rövid leszek. Feltettem egy kérdést a 42-es módostóval kapcsolatban. Itt a parlament négy képviselője ül majd abban a kontaktus bizottságban. Kérdésem, hogy milyen kritériumok alapján döntenek ezek személyről? Ki lesz ez a négy személy? Köszönöm szépen, megjegyeztük a kérdést, és megválaszoljuk majd. de most a következő vita indul. Majd lesz majd egyébként később idő talán erre. A módosítók nyitásának határidejét kinyújtottuk, 21-én pedig Strasbourgban még megbeszélhetjük a módosítókat. Szeretnék elnézést kérni vendégeinktől a csúszás miatt de hát látják, milyen idő keretek között dolgozunk, milyen sűrű rendel. Nagy öröm számomra, hogy üdvözölhetjük kiváló szakértőinket a e közmeghallgatás során. Biztosan érzékelik a, a vita menetét és annak a, a benlétét az eddigiekből. És kérem az első kör tagjait, Nikolaus Pfeiffer urat, jöjjönek fel a pulpitusra. Elnézést a csúszás miatt még egyszer. Köszönöm. Egyetek. Marco professzor elmondja majd a, az Európai Bizottság jogi szempontból történő véleményezését, különösen az irányelv hatáját illető jogi értékelést fogja, fog, arról fog beszélni, meg a származási ország elvének érvényesülésével kapcsolatos meglátás. Aztán talán Nikolaus Pfeiffer úr két konkrét kérdésről beszél majd, az európai audiovizuális termékek meghatározását, illetve a reklámkommunikációval kapcsolatos kérdéseket. Aztán lesz egy második forduló, három előadással. Jerry Olivier az Ofcom részéről a kiskorúak védelméről beszél majd, aztán Madeleine Cockbuning az ERGA elnökeként szólal fel, és Millie Argen az Európai Fogyatékos Fórum nevében, Alejandro Molero nevében helyett fog felszólalni. Köszönöm szépen! kedves képviselők, társelőadók, köszönöm a lehetőséget, hogy kutatói szempontból kommentálhatom az Európai Bizottság javaslatát. Ahogy az elnök asszony elmondta, két dologra koncentrálnék, a származási ország elve, illetve a, hat, a javaslat az irányelv hatájának kiterjesztését illető gondolatairól, de persze a többi részről, többi apró elemekről is sokat beszélhetnénk. két-három általános megjegyzést sem vezetném fel a témát. Itt egy módosított irányról van szó, hogy ezt már többször elhangzott ma, mely alapvetően azt jelenti, hogy továbbra is az 1989-es irányokhoz ragaszolunk, ami a kőkorszakot jelenti a média világában, de ez a kiinduló pont a TV határok nélkül irányelv. Nem negatív dolog ez feltétlenül, mert sikertörténete van ennek az irányelvnek, hosszú története ugyan, és a kérdés az, hogyan tudjuk ezt a sikertörténetet tovább folytatni a módosítás évén. Ha visszanézünk, visszatekintünk tíz évre, amikor a mostani irányelv kialakítása körül folyt a vita, egy dolog a, a tanulságként levonható abból a vitából, és meg kell nézzük, hogy a javaslat uh, e, olyan megfelele ennek, vagy sem, ennek az elvárásnak. A nehézség abban áll, és abban áll akkor is, hogyan tudjuk a most érvényelő irányelvet a mostani modern helyzethez igazítani. Mi több a cél az kell legyen, hogyan tudjuk előre tekintve tíz év múlva is ö, alkalmazhatóvá tenni, vagy, vagy 15 év múlva előre tekintve. Nagyon nehéz feladat ebben az, az ágazatban. Ahhoz, hogy jövőképes legyen az irányelv, az lényegi fontosságú. Mert ha visszatekintünk, ahogy mondottam, 2005-ben, amikor a a televízió határok nélkül irányelv kiterjesztésen, határnak kiterjesztéséről volt vita, a döntés az volt, hogy a videó lehívhatósági szolgáltatást ott már lefedi az irányelv, mondták akkor. Most, meg ha megnézik a javaslatokat, az audiovizuális média szolgáltatás definíciója kapcsán a, a New Media Online ügyben az Európai Bíróság határozata megszületett, tehát lehet akár egy, egy kiadótól, kiadó által készített szolgáltatás, hogyha külön szolgáltatás, akkor a hatályba esik. Tehát úgy kell meghatároznunk a kiterjesztését a hatálynak, hogy ez ne ugorja át az idő két-három év múlva, hanem 15 év múlva is érvényes legyen. A bizottság nagyon fontos újdonságokat javasol, azon kívül, hogy ki a mai helyzet igazítja az irányelvet, például egyes kulcsfontosságú fogalmakat tisztá, a bírósági döntések, elmúlt tíz éves döntések fényében, ami nagyon helyén való. És most viszont arról beszélnék, hogy a, a származási ország elvét hogyan lehet jövőben kilegíteni, és a, a hatály kibővítését. Még egy utolsó bevezető gondolat, mielőtt a részlekről beszélnék, ami a, a, az irányelv végletesnek felügyeletét illetően nagyon fontos emlékezni arra, hogy az irányelv átültetése a joganyagba csak az első lépés. A gyakorlati végrehajtás az, ami, ami igazából meghatározza majd azt, hogy az irányelvek mi hatásai lesznek, és itt a felügyelőti hatóságnak nagyon nagy szerepe van. Tehát valamiféle erősebb együttműködés a hatóságok részéről európai szinten rendkívül észszerű, hiszen olyan időket élünk, amikor a határok, bár különféle más médiumok és tartalmak vannak az egyes tagállamokban, ezek egyre kevés, egyre inkább hatán átnyúlóan mozognak a tartalmak. Lássuk, mi lesz a reform után a hatája az irányelvnek. A mostani verzió, mint tudják, különbséget tesz, és ez volt az ödösság 2007-ben, a lineáris meg nem lineáris szolgáltatások között. Az alapgondolat ugye az volt, hogy ez kiterjeszteni a régi irányelvet, Ám a hatály kiterjesztésében korlátszó volt a hatása ennek az újításnak, hiszen hogyha meg kell határozzuk, hogy mit jelent az, hogy valami külön videó on-demand szolgáltatás, ez, ennek a határozása majdnem tíz évbe telt. Úgyhogy voltak éppen e tíz év alatt a régi irányelvtől a változás a nagy videó on-demand szolgáltatások elterjedése és kialakítása volt és a szabályozás nem igen felel meg már a mai helyzetnek. Ugyan elgondolkoztunk azon, hogy a lineáris, nem lineáris közötti különbségtételt feladjuk, és inkább egy fokozatos megközelítést alkalmazunk inkább, úgy szabályozva, hogy egy bizonyos szolgáltatás hatása, meg milyen nagy hatása van a fogyasztóra vagy a nézőre. Lehetne ez egy megoldás. Ehelyett azt javaslom, hogy hagyjuk meg a lineáris, nem lineáris különbségtételt, a régi szabályozásból, és ez igazolható, mert ha megnézzük a fogyasztói számokat, ugyan látunk egy generációváltást, eleddig a hagyományos televíziós műsorsugárzás rendkívül jelentős volt a fogyasztói számokat illetően, és azt hiszem, hogy ez sokáig így is marad még, ebben az értelemben jogos fenntartani a lineáris, nem lineáris közötti el. Ugyanakkor, ha ezt, ha ezt tesszük, és ez volt a, a, a gond, a bizottság részéről, hogyan lehet hatályt kiterjeszteni új média ö, ö, szórási formákra, amelyek nem hasonlítanak a lineáris, nem lineárisra. Ez értem ez alatt a videósharing platformokat, videó megosztó platformokat. Itt egy új kategóriát lehetne létrehozni, ennek a problématikára majd mindjárt visszatérek. Aztán van még egy pont, amit, amit végig lehetne gondolni, hogy az audiovizuálisan túl terjesztenénk rádiós, vagy egyéb más médiumokra. És hogyha megnézzük a fogyasztás, a fogyasztás mikéntjének alakulását, a rádióban sokkal kevésbé, az audiovizuálisban sokkal erősebb. Tehát, hogyha megtartjuk a lineáris lineáris közötti különbséget, ahogy javasoltam, akkor is fönnmarad, hogyan lehet fokozatosan kiterjeszteni az alkalmazás hatáját, és hogyan tudjuk eh, időállóvá tenni a következő évekre. Az első lépés, és ez kötelező volt a bírósági döntés után, <coughs> hogy meghatározzuk, mit is jelent egy audiovizuális szolgáltatás pontosan. Ez ember is van, ám a kritériumokat akár korlátozni is lehet a definícióban. Mert ha azt megnézzük, még mindig van néhány kritérium, amelyet ki kell teljesíteni. Például az elvi cél, a fő cél kitűzés, amelyet most nem tartalmaz a szabályozás, de lehetne. hogy például mondhatja azt a szolgáltató, hogy ez nem az én fő célkitűzésem ez a fajta műsor. Tehát egyes kritériumokat akár ki is vehetnénk a rendszerből. Aztán az információs programok vagy a szórakozatok programok meghatározása is nagyon sok ellenmondást okozhat. Mit jelent tájékoztatni? Mit jelent szórakoztatni a mai világban? A régi televízió világában egyszerű volt, amikor a közszolgálati televíziózás funkcióit elég könnyű volt akkor meghatározni. Ma azon valaki a YouTube-ra feltölt információt, ez vajon szórakoztatás, informálás, elég nehéz eldönteni. Olyan kritériumok ezek tehát, amelyek potenciálisan nehezen kezelhetőek. Azonban a leg legproblematikusabb régi kritérium a szerkesztői felelősség kérdése. Jelen pillanatban ez a szer- szerkesztői felelősség tekintetében nagyon sok dologra nem terjednek irányába. Ha jövő megvizsgáljuk azonban, hogy ez a szerkesztői felelősség egyre kevésbé lesz releváns, hiszen belegondolom, mit is jelent csak szak, szak, szakmai jellegű műsorokat céloznak meg, vagy egy amatőr is kell, hogy vállalja, ha csinál valamiféle műsort, e szerkesztő felelősséget, vagy bárki, aki ellenőrzi a tartalmat, e felelősség körébe kéne kerüljön. Szerintem világosá kell tennünk, hogy nem túl szűken értelmezzük a szerkesztő felelősséget, hogy nehogy túl sok médiaszolgáltást kivegyünk ennek a dolognak a hatája alól ahelyett, hogy a lineáris, non, nem lineáris megszüntetnénk, betehetnénk egy új kategóriát, a videó megosztó platformok kategóriát. Ez működik, a javaslat szerint is, a régi két kategória mellett működhet. Pusztán azt jelenti, hogy új, új dobozok lesznek, úgymond. Lesz a lineáris doboz, a nem lineáris doboz, és lesz egy harmadik doboz az egyéb ö, szolgáltásoknak, amiket most videó megosztásokat nevezünk ám lehet, hogy néhány év múlva lesz valami új dolog, aminek a videó megosztókhoz lesz hasonló hatása, de nem lehet annak a definíciójára betenni. Akkor mit csinálunk majd? Újra definiáljuk a videó megosztó platformokat? Bele teszünk egy kategóriát, ami aminek, ami a hatás szerint határozza meg a szolgáltatást? És akkor így felkészülünk a jövőre, ha esetleg egy új tehát hogyan tudjuk a jövő képesíteni a megfogalmazást, beleillesztve bármilyen jövőbeli elemet a videó megosztó platform definíciába. Vagy azt is garantáljuk, hogy olyan széleskörű definíciót határozunk meg, hogy nem csak a, a mai YouTube megosztásokat célozza meg, hanem egyéb médium típusok jövőbeli alakulására is felkészül. És bár van értelme annak, hogy ez új, ezek az új szolgáltatások és nem akarok most az új rendelkezésekről beszélni, csak egyet emelnék ki. Egyes elemek át, a doboz, a három doboz határai feletti hatállyal kéne, hogy működjenek, és értelmezhetőek legyenek mind a háromra. Például az érték, vagy például a, a gyűlölet beszédtiltása. Ezt EU szinten lehet ugyan harmonizálni, ám én azt javaslom, hogy minden, egy ilyen innovatív területen, mint amilyen ez, meg kell hagynunk a tagállam mozgásszabadságát egyfajta szabályozói versenyben, szerintem a szolgáltatóknak már most is elég sok szabályozási eh, válogató lehetősége van, elég könnyű váltani a, a vállalat székhelyét. Ha a tagállam például túl szigorúan szabályoz, gyorsan reagál erre a piac majd. Így a tagállam mozgásterét meghagyni szerintem rendben van. Ennyit mondtam volna a származási ország elvéről, most pedig a hatály kibővítéséről. illetve fordítva. Tehát a származási ország elve a sarokköve volt, a sarokköve is az is kell maradjon a szabályozásnak. Tehát ez az, ez az kiinduló pontja bármilyen jövőbeli szabályozásnak. Ebben azt hiszem mindenféle egyetért egyébként. Ugyanakkor nem ö, szabadít meg bennünket attól a problémától, hogy meghatározzuk, hol is van a származási ország. Ez bizony már 89-ben is probléma volt. A bíró, bíróság kellett eldöntse nagyon sok esetben azon kritériumokat, melyek alapján megalapítható ki a felelős a szolgáltatóért. Tehát jól működött az egyszerűsítés ennek a gyakorlatban, ám a munkaerő kritériumot kiemelném ebben. A bizottság meglátás szerint, hogyha a munkaerő, tehát a, a, a, dolgozók több tagállam megoszlásában do, dolgoznak a műsorszolgáltatásban, akkor a többség dönti el a származási országot, tehát a, szám szerint. Ám hogyha megnézzük a kritériumokat, az a kérdés, hogy a szerkesztőségi döntések hol történnek a döntő eleme a munkának hol folyik. Voltaképpen most a új kritérium pusztán számok alatt, alapján dönt. Lehet, hogy, a, hogy a, a, a maga a produkció máshol folyik, a gyártás, a szerkesztő döntés meg egy másik országban történik, ezt azért végig kéne gondoljuk. Nagyon fontos új dolog, hogy bármilyen megoldás alakul is ki, átlátható legyen a, a döntés háttere, tehát van egy frissített lista, hogy melyik tagállam, illetve melyik tagállami szabályozó hatóság bír joghatósággal az adott szolgáltató felett a saját állítása szerint. A bizottságot erről tájékoztatni kell, és akkor a bizottság csinál egy ilyen listát. Miért ne lehetne ezeket a listákat nyilvánossá tenni? Szerintem egy ebben üzleti titok, és akkor minden felhasználó láthatná, hogy ez a műsor most melyik mondjuk luxemburgi joghatóság, belga vagy milyen joghatóság alatt készült, illetve került sugárzásra. Utolsó két pont. Az egyik gond az a, a videó megosztó platformok a, a kiterjesztésére az, hogy az új 3B pont mindig meghatározza tagállamot, ez megfelel a mostani irányelvnek. mi a helyzet akkor, hogy van egy erős videó megosztó platform, amelynek sehol nincs az Európai Unióban leányvállalata, mégis nagy hatás van az Európai Uniós állampolgárokra. Ne lehetne valamilyen, úgymond idézőjelben területen kívüli hatályt megcélozni? Kimondva, hogy minden olyan platform, ami az Európai Unióban elérhető, a minimum standardeknek meg kell feleljen, zárójelben, ugye betarthatósági kérdésekről nem beszélek, de itt végig kéne gondolni. Nekem is most nem akarok erről beszélni. A második gondolatom az, hogy a megkerülés eljárás, illetve a derogációs eljárás, ugye a megkerülés az, hogyha a szolgáltató egyik tagállamból a másikba átmegy, de még mindig az első tagállamba irányítja a szolgáltatását, ez amikor megkerülik az elvet, és a, a, a a, a eredeti tagállam mondhatja tovább, hogy az, hogy ő joghatóságába esik, szolgáltató, a másik eset pedig egy, át, egy átmeneti derogációt jelenthet az elvaló. A bizottság szeretné egyszerűsíteni mindenkit eljárást, ám továbbra is annyira bonyolultak, hogy valószínűleg azt eredményezi majd, hogy ahogy a múltban is, egy két megoldást szinte sohasem alkalmazzák. Úgyhogy ezzel azért foglalkozni kell, hogyan lehet gyors reakciót lehetővé tenni anélkül, hogy beleszaladnánk abba a problémába, amit a bizottság most taglalt. Ezzel fejezném be az előadásomat, és várom a kérdéseket, azonban még egy házi feladatot adnék önöknek. Nézzék meg az értékre vonatkozó rendelkezést, a 6-ost, 9-es és 28a pontot, amikor alapértékekről van szó, mindig másképp határozzák meg ezeket diszkrimináció nemzeti, etnikai, szexuális, vallásvatatos alapján, és minden három más és más módon fogalmaz, egy, tenni kellene ezeket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a nagyon érdekes fejteketéseket, és az utolsó javaslatát is. Nyilván figyelembe fogjuk venni ezeket a gondolatokat. Most pedig meg is adom a szót Karl Nik- Nikolaus Pfeiffer professzornak, Kölnből, Média és Kommunikációs Jog ö, Intézetéből, a Kölni Egyetemről. Kohl úr is ugyanezen a területen tevékenykedik, csak éppen Luxemburgban. Most egy másik téma következik, mégpedig az audiovizuális, európai audiovizuális művek és a kereskedelmi kommunikációk támogatása. Köszönöm szépen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, a lehetőséget. Arra kértek, hogy a kvóta szabályozásról beszéljek az európai szolgálatok esetében, illetve a reklám szabályozásról. Mind a két témához egy rövid állásfoglalást szeretnék adni a téma, a szabályozás szabályozás koncepciójával és ennek jövőbeni öm, hasznosságával kapcsolatban. Ami a kvóta szabályozást illeti, az eddigi ö, irányelv, az irányelvnek az eddigi megközelítését folytatnák, illetve ö, bővítenék ennek, ennek a hatáját. Hogyha az európai művek kvóta szabályozását lineáris az televízióban megfelelő eszköznek tekintjük, akkor teljesen logikus ezt az egyre inkább népszerű on-demand szolgálatokba is átvenni. Az szabályozás tulajdonképpen egy uniós jogi kifogás arra, hogy beavatkozzanak a tagállamok szolgáltatási szabadságába kulturális okokból. A műsorszórás és produkciós kvóták azt a jelzést küldik, hogy egy területen attól félünk, hogy a piac nem fűzi, nem váltja be hozzáfűzött ígéreteket. A kvóták erősítik az azzal kapcsolatos elképzelést, hogy a minőségi médiának külön ösztönzőre van szüksége ahhoz, ösztönzőre van szüksége, amelyet a verseny önmagában nem ad meg. Az európai művek produkciós kvótával való támogatása támogatásának megengedése is oda vezet, hogy a támogatási szabályozások tulajdonképpen beavatkozást jelentenek. Hogy a kvótaszabályok elérik-e a céljaikat, ezt egyértelműen nem lehet bebizonyítani. Úgy néz ki, hogy a tervezet 13. cikkében tervezett 20%-os kvótát a jelenlegi on-demand szolgálatok, szolgáltatások már túlságosan is, vagy többszörösen teljesítették. Ez azt a feltételezést táplálja, hogy a piaci mechanizmusok működnek. A Netflix kvótától való félelem tehát úgy tűnik, hogy nem megalapozott. Nem világos, hogy a szolgáltatónak mit kell tenni annak érdekében, hogy ezeket a kínálatokat egyértelműen jelölje. Nem, nincsenek erre megfelelő utasítások. Hogyha mondjuk a katalógusban azt mondjuk, hogy ezek külföldi művek, ez önmagában elég -e ahhoz, hogy az emberek tudják, vagy a fogyasztók tudják, hogy ezek európai művek, hát ezt én kétségbe vonom. E, azt gondolom, hogy mindenképpen tisztázni kellene ezt annak érdekében, hogy ne hagyjuk a jogszabályalkotóra egyedül a munkát. Hogy önmagában a metaadatokban való e, megjelölés elegendő-e, ez még e, kérdéses, nem vagyok benne biztos. Minden esetre legalább annyi előnye van, hogy nem csak a felügyelő szolgálatok, hanem a szolgálatok általában is ezt könnyebben tudják ellenőrizni. Aztán a következő pont, a második pont a e, reklám lehetőségek deregulariz, deregularizációja, e, és ez a műsor szórók finanszírozási lehetőségeit is e, javítja. Minden esetre a deregularizáció a fogyasztók érdekeit negatívan érintheti az attraktív főmusoridőkben, e, ezért e, mindenképpen ezt az aspektust e, szem előtt kell tartani. Ezért logikusnak tartom az, hogy olyan szabályokat kell elfogadni, amelyek le, ellehetetlenítik azt, hogy kifejezetten főműsoridőben legyenek csak reklámok. Ez a 77-es számú módosítójavaslat. javaslat ez a két javaslat a e, reklám lehetővététele, illetve fogyasztói e, érdekek védelme jobban, e, hát ezek, ezt harmonizálni kell, ki kell egyenlíteni. Emellett a szerzők jogai is felmerülnek a művük integritásával kapcsolatban, főleg a játékfilmekkel kapcsolatban. Az irányelv nem tartalmaz precíz megfogalmazást azzal kapcsolatban, hogy a reklám célú megszakítás csak a nemzeti szerzőjog figyelembe vételével hm, megvalósítható. A, úgy tűnik, hogy a fogyasztók egyre inkább el akarják kerülni a reklámot, és ezért inkább az on-demand szolgáltatásokat, illetve más médiát választanak, és ezért csak korlátozottan segít a reklámok deregularizációja, sőt, ez akár káros is lehet. Ez azt gondolom, hogy illik a média alakulásával kapcsolatos képbe. Kevésbé meggyőző az Európai Bizottság javaslatában az, hogy egy harmonizált szabályozás esetében nincsen semmilyen kvantitatív határ vagy plafon, reklámplafon az on-demand szolgáltatások esetében. Gyakorlatban a céges csatornák, illetve a reklám célú megszakítások az on-demand szolgáltatások esetében is egyre elterjedtebbek. Hogyha itt nincsenek korlátozások, akkor legalább tisztázni kell azt, hogy a felhasználónak legalább ott legyen lehetősége blokkolni ezeket a megszakításokat, ahol nincsen kvantitatív meg kvantitatív korlátozás. Kérdés, itt, hogy ez minden típusú szolgáltatásokra vonatkozik-e. Ami a termék elhelyezést illeti, ennek liberalizálását illeti, itt bizony vannak még veszélyek. Először is üdvözlendő az, hogy az on-demand szolgáltatások már részét képezik a szabályozásnak, tárgyát képezik. Nem világos azonban, hogy minden on-demand szolgáltatás, például a YouTube csatorna is ide tartozik-e? Az, a, az irányelv a szolgáltatásokra vonatkozik, és ez alatt általában kereskedelmi szolgáltatásokat érítünk, azonban van sok olyan felhasználói csatorna, ami nem tartozik ide, azonban ezek például fiatalokhoz szólnak, a product -ok például, nincsenek e, ennek még megfelelő fordítása, vagy a tutorials műsorok. Ezek a formátumok gyakran abból kapnak, azáltal kapnak támogatást, hogy az ipar ingyenesen küld nekik termékmintákat, vagy anélkül, hogy a csatorna tulajdonosai szűken vett értelemben kereskedelmi tevékenységet folytatnának. Mindenképpen tisztázni kellene azt, hogy a fogyasztói műsor hogyan értelmezendő, és olyan műsorokra is vonatkozik-e, amelyeknek a célja egyetemen abban áll, hogy termékeket prezentáljanak. Ezekben a emellett a szponzor tevékenységek, illetve a termékelhelyezési tilalmak a fogyasztók által generált, illetve a felhasználók által generált termékek esetében is kell, hogy érvényesek kell, hogy legyenek. 34, 35, 72, 73-as javaslatokról van szó. Ezek jobban megfelelnek ezen szabályozásoknak, ezeket a módosító javaslatokat, ezeket figyelembe veszik-e, vagy nem, ezt meg kell vitatni. Nem teljesen világos, hogy a videóplatform szolgáltatásoknak be, miért kell betartaniuk a szponzorálásra vonatkozó szabályokat, de nem kell betartaniuk a termék elhelyezésre vonatkozó szabályokat. Lehet, hogy nem értettem megfelelően a célt, szabályozás célját, de itt ellentmondást látok. A termékelhelyezés megkönnyítése a média szolgáltatások minőségére is hatással lesz, a nem fizetett termék elhelyezés esetében is az a tendencia merül majd fel, hogy a média tartalom azok érdekeit fogja szolgálni, akik rendelkezésre bocsátják a terméket, és ez e, a tömegízlést kiszolgáló e, tartalmak e, létrehozását fogja majd támogatni. Ezért nagyon fontos lesz az, hogy az európai szabályozás biztosítsa azt, hogy legyen egy erős általános érdekeket szolgáló ágazat, tehát egy közszolgálati média. Ezen célt szolgálja a 38-as preambulum bekezdés a javaslatban, illetve a 70-es módosító javaslat, ez a 9A cikk. Harmadik pont, ami a lépcsőzetes szabályozást illeti, az Európai Bizottsági Javaslat ki bővíti az irányelv hatáját, és ezzel azt a benyomást kelti, hogy a kínálatok konvergenciájának megfeleljen. Ez is cél volt, de nem sikerült ezt teljesen megvalósítani, mert itt még egy lépcsőzetes szabályozás érvényes, ezért a, ez, a tervezett új mm, elhatárolásokat tesz lehetővé ez például elkülöníti a különböző médiaszolgáltatásokat, például amelyek, amelyekben létezik a szerkesztői felelősség, aztán a videoplatformok, ott nincs szerkesztői felelősség, de van egy kiválasztó és hozzáférést irányító ellenőrzési funkció azt, itt meg kell nézni azt, hogy hogyan lehet a szerkesztői felelősséget definiálni, a kiválasztás és a hozzáférési lehetőség biztosítása is tekinthető szerkesztői felelősségi feladatnak. Aztán a user generated content eh, itt van szerkesztői felelősség, eh, de nincs, erre nem vonatkozik a szabályozás. Ezért azokat a módosító javaslatokat tartom fontosnak, fontosnak, amelyeket a 35-ös és a 73-as módosítójavaslatok tartalmaznak, illetve azt, hogy egy megfelelő minden formátumra egyenlő feltételeket biztosító közeg jöjjön létre. Vannak plat, olyan platformok, felhasználói felületek, például online játékok, ezek nem, szerepelnek az tervezetben. Úgy értelmeztem, hogy a tervezet korlátozott hatája rendelkezzen, de hogyha szeretnénk egy olyan szabályozást létrehozni, amely a jövő kihívásainak megfelel, akkor be kell vallanunk, hogy egyes területekre amelyeket kihagytak a szabályozásból, amelyek amelyeknek a fennmaradása nem biztos, hogy két számjegyű éveket ér majd meg. Összességében az a benyomásom, hogy a média világa túl gyorsan fejlődik, alakul, a szabályozás azonban nagyon lassan követi ezt. Nagyon fontos itt az önszabályozás, legyen szó az ergáról, vagy a kontaktcsoportról, vagy bizottságról. Nem az én feladatom meghatározni, hogy kinek feladata a szabályozás. egy kicsit mindazonáltal kétkedem abban, hogy az önszabályozás annyira hasznos lesz, mint ahogy azt reméljük. Még két apróságot szeretnék említeni csak a módosító javaslatokra vonatkozóan a jel integritás, illetve a singles box kérdése, ami a singles box illeti, nem vagyok benne biztos, hogy túlságosan értelmes ez a szabályozás, mert ez a fogyasztóvédelmet akár alá is áshatja. Ami a jel integritást illeti, én megértem a javaslat hátterét, ezt a hátteret helyesnek is tartom, azonban azt gondolom, hogy mindenképpen nagyon nehéz feladat lesz egy olyan szabályozást megfogalmazni a szerzői jog területén, amely területen egyébként én is kutatok, Nos, nálunk a WIPO szerződésekkel próbáljuk ezt most elérni, A szerzői jogi jel integritásra vonatkozó szabályozásra gondolok. Egy nagyon fontos, hogy ne adjunk biankó csekket senkinek a kezébe, mert ennek az lehet a vége, vége, hogy a tagállamok részéről olyan szabályozások születnek, amelyeknek nincs igazán közük a jelentegritáshoz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy betartotta a hozzászólási időt, mondja az elnök. Most pedig 15 percet tudunk biztosítani azoknak, akik szeretnének kérdéseket feltenni, mert aztán még válaszok is, válaszokat is meg akarjuk hallgatni. Vannak-e kérdések? Nem? De tessék, Petra. Ja, már ganz herzlichen Dank. Először nagyon köszönöm mind a két hozzászólás. Nagyon nagyban segítettek bennünket. Halfe professzor, abszolút miben áll a, a bírálata, és egyes területek nem teljesen észszerűen kerülnek rendezés ebben az irányelvben, például a videó megosztó platformokon túli, egyéb platformok, IPV-k, más műsor platformformák, amelyek a televíziózásban már integráltak. Itt a gond az volt, ezek, mint ezekkel, hogy nem találtuk meg a megfelelő meghatározását ezeknek, hogyan tudnánk az irányelvben észszerűen leszabályozni anélkül, hogy úgy kiterjesztenénk a hatályt, hogy egy, egy, egy túlzott platform szabályozás jönne létre. Tehát, hogy itt lenne valamilyen gondolata arról, hogy eh, hogyan lehetne hogyan lehetne észszerűen leszabályozni ezt, hiszen látjuk mi is, hogy hol vannak a hiányosságok, ám a bizottság ugyan úgy jó gondolat tal is előállna, hogyan lehet ezt észszerűen szabályozni, és önöktől is várnánk javaslatokat, hogyan lehetne ebben az irányelvben valamiképpen belefoglalni, vagy lehet, hogy az elektronikus kereskedelem irányelvben kéne szabályozni, vagy a, a, a telekom csomagban, vagy más egyéb joganyagokban, de valahol, mert hogy valaki, vagy ki, a, a, a irányelv keretei közül, ám szabályozatlanul nem lehet hagyni őket, ami meg azokat az utalásait illeti, amelyek a reklámozásról, meg a reklámozás ismertetéséről, a, a generált tartalmak ügyében, ahol vannak olyan jelenségek, hogy mondjuk a fiataloknak bemutatnak egy olyan kozmetikai terméket, amely voltak éppen nem reklámként szerepel, ám nyilvánvalóan lehet érezni, hogy kozmetikai szégek szponzorálják az adott műsort, hogy a, a terméket megjelenítse. Tehát a sponsoring és a, a termék placement mind-mind látható és, és definiálható módon kell, hogy szerepeljen, hogy felismerhető, hogy aha, ez bizony reklám, és nem egy ö, objektív bemutatása egy fiatal hölgynek, hanem bizony mögötte egy terméket reklámoznak bújtatott formában, tehát világosá kell tenni, hogy itt mindenki számára érvényes szabályozásra van szükség, minden szereplő mindenféle tevékenységét szabályozni kell. Altre domande? Vorrei farne io. Bárki más kérem még szót? Jó magam. Föltennék akkor ilyet? Egyetértek Petrával. Érdekes ezt a fajta jövőbe mutató kiterjesztést, és majd az új technológiákhoz alkalmazkodó fogalom meghatározásokat is alkalmazni. Más felelősségi köröket is figyelembe kell venni, amelyeket ma még be sem tudunk határolni. Ön vagy önök szerint lehet-e utalni a szociális ö, médiák, például Facebook típusú hálózataira is? Ez az egyik kérdés. Másrészt pedig a szerzői jogok. Ugye itt nem történik ezen jogokra utalás, de jó lenne átgondolni például ezt az aspektust is. Hmm. Mert itt sincs világos különbségtétel a definícióknál. Aztán az önszabályozás kérdése. A társ és az önszabályozás között komoly különbségeket teszünk. Önöknek mi a véleményük? Több szabályra van szükségünk? Számosabb szabályt kell meghatároznunk az irányelvben, a tagállami törvények átvételén keresztül? Aztán még itt Trüppel kolléganő is szót kér. Jó magam is. Amikor felhasználó által készített videókról beszélünk, amely bizonyos, úgymond kozmetikázáson ment át, és azt ö, reklámolja. Kinek kell ellenőriznie? A felhasználónak vagy a platformnak? Ha pedig a platformja a felelősség, akkor ez hogyan működik a gyakorlatban? Mit jelent mindez a nap mint napi életben? Ich um, fange an mit... Azzal kezdem. Az jelentős tevő azon kérdésével, hogyan tudjuk a platformokat leszabályozni az irányelvben. Nagyon sok függ attól, hogy a szerkesztői felelősséget miképpen határozzuk meg. Elmondták már, hogy ez a fogalom nem olyan világos már, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt volt értelmezhető. Nagyon sok kiválasztási folyamat van tudnilik, amely akár a felhasználói szinten, vagy a csatornaválasztás szintjén, vagy a termék kapcsolás révén a média kínálatban egy-egy hálózat működtető részéről történik, és azt is valószínűleg megéljük majd, hogy itt is lesznek majd európai bírósági döntések arról, hogy ez a szerkesztői felelősség miképpen megy tovább, mint a korábban, amíg nem konvergált médiavilágban érvényesült. Tehát ez volt a kiindulási pont, azt kell garantálni, hogy amit szerkesztői felelősségként meghatározunk most, az tíz év múlva is értelmezhető legyen, és azt szabályozza, amit szabályozni akartunk, és ne essenek egész blokkok a kiválasztási folyamatban ennek a hatájából. Sok tagállamban kemény vita folyik a, a platform szabályozásról, és úgyhogy nem akarok három javaslatot bemutatni, nem tudok három bemutatni olyan megoldást, ami az egy csapásra megoldanám azt a kérdést, amit, amit olyan régóta vitatnak a tagállamokban. Persze csak azért, mert nincs rá idő, ugye. Ami a, a social media, illetve az önszabályozás és szabályozás, közös szabályozás tekintetében a videó platform szolgáltatások, illetve ezeknek a közös szabályozási gyakorlatában azt kell megvizsgálnunk, hogyan lehet megjelölni, törölni a tartalmakat, és ezt ezek vonatkozó széles elvek még nem ismeretesek, ugye az emberi méltóság védelme, a gyűlölet tiltása, nagyon nehéz szabály, ezeket szabályokba önteni új módon, hogy az önszabályozás megvalósuljon. Nehogy aztán az legyen, hogy túlzott tartalomtörlések tört, történjenek az önszabályozásban, vagy túl óvatos törlésekben valósuljon meg. Tehát itt csak azt látom, hogy a, a társszabályozás úgy fog működni, hogy a szabályozási helyek elég súlyjal és elég retorikával bírnak ahhoz, hogy a társ szabályozást tudják egyeztetni az, az érintetekkel, hogy mi a hatásos, hatékony, anélkül, hogy túlzott legyen, vagy nem legyen elégséges. Um, as you have already basically answered... Valóban. A legtöbb gondolatomra már az előttem szóló professzor úr megválaszol, de hogyan is lehetne eljárni. Pontosan erre gondoltam, amikor a szerkesztői felelősséget megtartjuk, ez nem a hagyományos felelősségről szól. Persze, van itt némi veszély, mert a szerkesztői felelősségnek van története, hiszen ismerjük már a fogalmat. Talán megoldásként szolgálhatnánk a platformoknál azzal, hogy a távközlési csomag, vagy elkereskedelmi e, irányelv, valamint az AVMSD között valahol a mesdjén található alapelveket kellene tehát alkalmazni azon szolgáltatókra, bárhonnan és bármelyik irányelv alá tartozzanak is az említettek közül. Nos, horizontális lenne ez a felelősségi kör, és lehetne például az AVMSD-vel indítani. A maga a szerkesztői felelősség azt jelenti, hogy dönt valaki arról, hogy milyen tartalmat lehet terjeszteni. Nos, elvek mentén kell ezt meghatározni. Például a másik oldal véleményét is újságírói figyelemmel meg kell hallgatni. Ezek az elvek diszkriminációmentesek, eh, azonos hozzáférést kell biztosítani például a jelenlétre, a csatornán, a, eh, tört, a, a magának a tartalomnak az előállítása és a 3-4-5 eh, elv között. Tehát azonos bánásmód, diszkriminációmentesség valahol műszaki, akár szolgáltatói döntésről van szó, tehát egy adott tartalmat nem diszkriminálok, ugyanakkor ezt tartalom szempontjából is így kell elvégezni. Tehát például itt a videó megosztó platformokra is gondolunk. A lényeg az, hogy a platformhoz való hozzáférés ne korlátozzuk erőteljes pénzügyi szolgáltatókkal, vagy mondjuk ilyen erős szálak tól indítatva. Ezek lehetőségek. Persze, óriási lépés lenne ez előre, mert megpróbálnánk alap érve, e, elveket is integrálni az irányelvbe ezzel. Ugyanakkor vonzó ereje lenne ennek a megközelítésnek az is, hogy a social network e, e, szolgáltatókat is megcélozhatnánk vele, ugyanúgy, mint a hagyományos távközlési szolgáltatóknál, ugyanúgy, mint a videó megosztó platformok esetében. Nos, talán az egyetlen dolog, amire emlékeznünk kell, mert ugye audiovizuális korlátozásról beszélünk, lehetőség van tehát arra, hogy audiovizuális tartalmat ö, ö, sugározzon az adott platform, de ki fogja az ellenőrést végezni? Megvannak ugye a szabályok az irányelvben, és hát itt van ez a fajta extraterritoriális alkalmazási gondolat. Ez az első. Másodszorban, mi történik akkor, hogyha valaki úgymond nem köti magát a szabályokhoz. Akkor eltérő lehet a mondjuk a videó megosztó platform esetében a helyzet, ahol nincs megfelelő rendszer arra, hogy a szolgáltató világossá tegye a felhasználó számára, hogy mi került feltöltésre. Ha például a szolgáltató úgymond leállítja a tartalom sugárzását, hogyha a szabályt nem töltötték be, és hát valóban azt is mondhatnánk, hogy ugyan nem történt sérelem, de bizonyos ö, biztosítékok megvannak arra, hogy a videó megosztó platform saját felelősségén belül lépett. Nem szabályoznám én ezt le itt az irányelvben, de hát erre szolgálnak a szabályozói hatóságok. Szabályokat fogalmazunk meg, aztán magának, a szabályozó hatóságnak a kezébe adjuk át a ö, lehetőséget. Most éppen erről vitázunk, a jelenlegi keretről. Számos tagállat már most ö, nyitott lehetne a média hatóságok szintjén az ilyen elképzelésekre, és vannak olyan szolgáltatók, amelyek úgy, mely ö, ö, nem ilyen zászlóval jelzett, jelölt ö, ö, kommunikációs ö, vagy úgymond kereskedelmi közleményekkel élnek. Hát, hogy aztán a végrehajtás hogyan működne, ugye azt, amint említettem, a szabályozó hatóság kezébe adnánk át, és amikor a társ szabályozásról beszélünk, ez lenne a preferált megoldás, mert hogyha társ ö, ö, szabályozásról van szó, akkor az jobb megoldás, mint mondjuk az önszabályozás. És senki nem állít osztja meg a szabályozókat, sem a magán, sem a társ szabályozás szintjén az együttműködésben. Gondoljunk például a, ma, a kiskorúak védelmére szolgáló megjelölésekre, hogy például a kiskorúak számára nem megfelelő tartalmakat hogyan lehet így megjelölni, zászlózni. Ezt azt gondolom, hogy európai megközelítésben is meggondolhatnánk. Nagyon szépen köszönöm, mondja az elnök asszony. Nagyon érdekes volt. Egyetértek a javaslataikkal. Ezeket még tovább kell gondolnunk, de hát a témafelelőseink munkája már komoly, komolyan mérehatóan megvalósult, és itt elvekről és szabályokról kell, hogy szóljon valóban a jelentés aztán majd a jogalkotók kezébe kerül át a döntés joga. Azt gondolom, hogy a javaslataikat a társelőadók mindenképpen nagy érdeklődéssel lejegyezték. Most áttérünk a második panelre, és köszöntöm a három következő szakértőnket, akik felfáradnak a pulpitusra. A Jeremy Olivier az OFCOM részéről, eh, Madeleine de Kok eh, Boning, aki eh, az ERGA, ERGÁT képviseli, valamint harmadik meghívottunk, aki a, az Európai Fogyatékossággal Élők Fórumát képviseli. Az erga szerepéről második előadónk fog tehát szólni, és nem Alejandro Moledo, akit köszönhetünk sorunkban, hanem Mia Algren asszony, aki, mint említettem, az Európai Fogyatékossággal Élők Fórumát képviseli. Nagyon örömünkre szolgál, hogy ma önökkel cserélhetünk eszmét. Most ugye a, az esély, a hozzáférhetőségről szólván először az EDF képviselőjének adom meg a szót, mert neki korábban el kell mennie. Valóban az akadálymentes hozzáférésről szeretnék szólni. Az EDF egy olyan elnyő szervezet, amely sok millió európai fogyatékossággal élő személyt képvisel, és az ENSZ első olyan egyezményének szellemiségében bizony maga az Európai Unió is aláírta az ENSZ egyezményt, és a médiához való hozzáférés az egy olyan jog, amelyhez mindenkinek joga van. Ö, szabadsága ez a ö, szólásnak, és mindenkinek részt kell venni bennie, aki csak a társadalom része. Az biztos, hogy a mind a termékeknek mind pedig eh, a szolgáltatásoknak magán és eh, állami szektor részéről is hozzáférhetővé kell válnia eh, bármilyen fogyatékossággal éljen is egy európai állampolgár. Diákot szeretnék kibetíteni. A jelenlegi hetes cikk graduális, azaz fokozatos hozzáférés biztosít a különböző fogyatékossággal élő, látási, hallási fogyatékossággal élő személyek számára. A jelenlegi szabályozások, úgymond puha szabályozások, és mi a fórumom részéről aggódunk, amikor az irányelvből a hetes cikket a bizottság kivette, és az európai hozzáférési mm, szabályozási csomag kapcsán is vannak még aggájaink. Szeretnék itt most baloldalon egy olyan képet bemutatni, amikor egy fogyatékossággal élő személyre gondoltunk pár évvel ezelőtt, nem is emberre, szinte láthatatlan személyre, fekete-fehér képen keresztül egy székben ülő e, személyre gondoltunk. Így nézett ki maga a fogyatékosság is. Hogyha e, ma e, televíziós képet nézünk, ott négy boldog mm, szurkolót láttunk, de valaki diszlexiás, valaki mondjuk hallássérült, igenis. Vannak olyan fogyatékok, amelyekkel élnek személyek, és ezen fogyatékok minden felhasználó számára előnyösek lehetnek, erre majd még visszatérek. Demográfiai helyzetünk a világon mindenhol olyan, hogy öregedő társadalmakban élünk, de aktívabbak, és ö, ö, úgymond az idős, régies, idős képtől most már eltérünk, és másként látjuk a fogyatékosságot, mint olyan. Vannak olyan tanulmányok az Európai Bizottság tollából 2013-ból, ahol láthatjuk, hogy a hozzáférhető tartalom már létezik, de még igen alacsony. A feliratos filmek esetében például vannak olyan országok, szinte minden európai országban vannak feliratos filmek, de sokszor csak korlátozottan hozzáférhetőek, például lefordított tartalmaknál. Vannak alacsony számadatok Franciaországban, Hollandiában, az Egyesült Királyság országban szinte százalékos a feliratozás használata, de hogyha például a jelbeszédről, jelnyelvről beszélünk, van, ahol egyáltalán nincs jelnyelvezett filmhozzáférés. Portugáliában három csatorna 7-15 százalékban a tartalomhoz hozzá lehet férni jel tolmásnak hála. Ami az audiodeskripciót illeti, nos, vannak olyan országok, ahol szinte évente egy-két műsor férhető csak hozzá ilyen módon, teletexes formában az Egyesült Királyság vezető szerepet tölt be e téren, mert számos mind magán, mind kereskedelmi szolgáltató és műsorszolgáltató is kifejezetten jó számadatokkal büszkélkedhet. A feliratozásnál például lehet úgy is megoldani, hogy hallgathat például a gyengén látó néző a feliratot, hogyha éppen a nézésre fogyatéka miatt nem képes. Ezek még Európában nem szabványosított megoldások. A következő diát szeretném, hogyha kivetíthetnénk. Amikor a hozzáférésről beszélünk, akkor minőségről, mennyiségről és költségek tényezőjéről is beszélünk. Amikor egy kis helyi csatorna, Kapelán TV két nyelvű televízió, amely kifejezetten feliratokat képes hallás sérültek számára úgymond kihangosítva megjeleníteni a ö, csatornáján. 80%-ában a tartalomnak élőben is feliratozzák teletekszel az adásaikat, és szinte ö, percenként kevesebb, mint egy euróba kerül ez a megoldás. Spanyolországban egy kutatótól hallottam, hogy úgymond 50 euró cent ez percenként, tehát igenis lehetőség van arra, hogy valóban képesek legyünk a dolgokon változtatni. Például napi szinten jel nyelvvel. Portugáliában a jel nyelv, Eh, igenis eh, megoldható úgy, hogy interneten keresztül portugál ehm, közönséghez eljuthasson a 90-es évektől eh, kezdve az ilyen típusú műsorszolgáltatás. Igenis lehetőség van tehát a megoldásokra. Egy másik tanulmány az EPRÁ-tól származik, itt a másik dián az európai platformja ez a szabályozói ügynökségeknek, amely igen érdekes összehasonlító tanulmányról számol be. Látjuk, hogy a szabályozások Európában mennyire eltérőek. Vannak, ahol lehetőség van például az ilyen szolgáltatásokat úgymond felkarolni és reklámozni is. Vannak olyan megoldások, amelyekhez további ö, támogatásokra van szükség, mint Svédországban például, az én országomban ö, van olyan lehetőség, hogy a feliratozáshoz hozzáférhet ö, például szinte ingyenesen a műsorszolgáltató a maga az igény oldal nagyon fontos tehát. Következő dia kérem. És itt szeretnék eh, arra utalni, hogy mennyire fontos a szabályozói ügynökségek monitoring feladata, mert itt van a kulcsfontosságú szerep. Itt van az összehasonlító tanulmány az EPRÁ-tól, már utaltam. Van egy hálózat, amely bemutatja, hogy mi történik a terepen. Helga, ő maga, itt van körünkben, egy külön task force eh, rendelkezik, a fogyatékossággal élők eh, task force-jával, és itt az értéklánc minden egyes láncszeméről beszélek. Mert vannak olyan helyek, ahol hozzáférési szolgáltatás élőben létezik, 2005 eh, óta Svédországban, és még mindig ilyen két setup boxra van szükség, a rendszer összehangolásához, és sajnos a felhasználót nem éri el végül is a szolgáltatás. Van kötelező kitétel és bizony sok más dolog, ami miatt sajnos az európai hozzáférési szabályozási csomagra is szükségünk van. Amikor minőségről beszélünk, minnyáján tudjuk, miről is szólunk, hiszen magának a, a bevitelnek a gyorsasága is annyira fontos, hogy nem tudja például követni a, a hallgató vagy a néző. E, tehát szükség van sokszor a felhasználó részéről, a fogyatékos felhasználó részéről az olvasás a, vagy hallgatás ö, gyorsaságának segítésére is. A teljes lánc, minden egyes láncszeme tehát fontos megint csak a bevált gyakorlatokat mindenképpen megoszthatjuk egymás között. És az emberi jogi aspektusokból tekintve is a ratifikációs folyamat is előmozdította mindezt. Szeretném a következő diát bemutatni, hogyha magának az USA szabályozásról nézünk, ott 20%-a a videó hozzáféréseknek óriási fejleményeken, sikereken ment keresztül 2010 óta, kvóta szinten is fokozatosan, és hatály szintjén is fokozatosan haladnak. Előre a Netflix most például kifejezetten úgy tendereztet, hogy a feliratozás meglegyen ez ebből a példából, az USA példából, úgymond az angolajkó európai öm, médiák is ö, előnyt kovácsolhatnának, és az online oktatás, képzés is mindenképpen nagyon nagy előnyeit élvezhetné a rende, rend, ennek a rendelkezésnek, a metaadatok, valamint a tartalom szintjén is. Olaszországban például létezik a megoldás, mindez nagyszerű. És tartalmakat kell még az ilyen ö, ö, audio ö, megoldásokkal sok-sok mindenki számára hozzáférhetővé tenni. Tehát végrehajtás, végrehajtás monitorozása, és természetesen az ár is, minél nagyobb az igényoldali jelenlét, annál a alacsonyabb költségen lehet mindezt megvalósítani. Szeretnék egy nagyon pozitív kicsengéssel szólni most zárószomban. Amikor a jövőbe tekintünk, akkor már most is látjuk, hogy a hozzáférés a, akár a feliratozásnál, akár ö, jel ö, tolmácsokon keresztül ö, férhetünk hozzá az információkhoz. Igenis lehetőség ö, rejlik a hozzáférés ö, megvalósításában, hogyha most visszatekintünk, azt mondom, hogy a jelnyelv az végül is egy imázs, az egy további plusz imázsépítő eszköz, mert mondjuk Ibrahimovicsra, a kedvenc focistájára koncentrálhat a néző, és igazából, amikor hangot hallunk, az audiodeskripciót, hát akkor persze megint csak azt mondom, hogy másra is koncentrálhat az, aki azt hallgatja. Úgyhogy kereskedelmi okok is meghúzódnak a mögött, hogy érdemes investálni ezen megoldásokba, új szolgáltatásokba, új munkahelyek teremtésébe. Végül pedig az utolsó dián szeret, diával szeretném lezárni, és köszönöm szépen mert természetesen a jogalkotásra szükség van annak érdekében, hogy a demográciai, ICT, szociális, kohéziós és emberi jogi elvárásoknak is megfeleljünk. A hozzáférhetőség, akadálymentesítés fontos, mert igen, és most már a termelési láncba is meg kell valósítanunk. Nem szabad, hogy valami utolsó láncem legyen ezen láncban. Az európai ö, hozzáférhetőség akadálymentesítés ö, ö, csomagja ugyanis a teljes értékesítési és értékláncban ö, hozzáadott értéket fog képviselni a monitoringozása pedig a nyomon követése a hozzáférhetőségnek mindenképpen annak biztosítására szolgál, hogy ha a százszázalékosan lefedjük a kvótát, és hogyha ez nem történik meg, akkor úgymond orrunkra koppintsanak, nem, nem ez a lényegét. Én azt gondolom, hogy bátorítanunk kell az összes érdekelt fél eh, eszmecseréjét, bevált gyakorlatainak eh, cseréjét is, mert számos egyetemi képviselő számára a médiák hozzáférhetőségét kell biztosítanunk, hiszen sokszínű országokból, számos nyelven beszélő országból jövünk. Van még mint tennünk, és a szociális kohézió fogja mindennek előnyeit élvezni. Köszönöm. Köszönöm. Az is nagyon fontos, hogy a soknyelvűség ben, benne legyen a jelnyelv is. Akkor megyünk tovább. A bemutató után. a... Uh, um, uh, a jelentéstevő és er foglalkozott ezzel a kérdéssel, és nagyon komolyan veszük ezt, egyetértünk abban, hogy streamlining révén minden szakpolitikában meg kell jelenteni ezeket az elemeket, vezetőek kell legyünk a hozzáférhetőségben, az akadálymentesítésben, minden minden tekintetében, minden szakpolitikában. Jeremy Livia a következő LAFCOM stratégiai politikai tervezője, a Nemzeti Szabályozó Hatóság szempontjából vizsgálja majd a kérdést. Megadom neki a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm a Kult Szakbizottságnak, hogy meghívtak, és a szabályozó hatóság szempontját ismertetetem a jövőbeli irányelv vonatkozásában. A korai szakaszban fontos, hogy a gyakorlati tapasztalataink megjelenjenek a jogszabályalkotásban. Ez történik ma annak érdekében, hogy inputtal lehessünk, hogy a jövőben jó működő szabályozás jön létre, és azért is, mert az AFCOM egy konvergált szabályozó, tehát a Telekom szabályozásban, valamint a hálózat semlegesség jogszabály végrehajtásában érintett szerv vagyunk, ezt a parlament tavaly hagyta jóvá. Három témára szeretném felhívni a szakbizottság figyelmét. Először is az irányelv hatáját illetően. Az eredeti bizottság javaslatban bizonytalanság volt, nem konkrétabban a szövegben, hanem az egyes preambulum pontokban, amelyeket mi szabályozóként nehezen tudunk értelmezni a gyakorlati hatásokat illetően. Másodszorban a harmonizált szabályok a kiskorúak védelmében, a sugárzott és bélyédi szolgáltásokban, Szerintünk, szeretném, hogy illusztráljam, hogyan, hogy ez mennyire fontos. Harmadsorban a jelentés tervezet egységes keretet kínál a kiskorúak védelmében, a lineáris, illetve on-demand szolgáltatások és a hagyományos szolgáltatások tekintetében szerintünk ez azzal veszélye jár, hogy az EDMS működésének egészét összezavarja, illetve sértheti az internet szabadság céljait amelyet a hálózatsemlegesi szabályozás fogalmaz meg. És a szakbizottság jelentésében van egy, az indoklásban van egy olyan elem, amely szerintem a szerkesztőségi, szerkesztői döntés meghatározását nagyon nehézé teszi. Most ha beszéljek kicsit részletesebben a gyak- az általam érzékelt gyakorlati problémák egyikéről. Az EDMS definíciójának módosítása mostani irányelv szerint azt javasolná, hogy kivennénk a televíziószerű kritériumokat. Itt van az eredeti szöveg, amint látják a dián, mely meghatározza, mit jelent egy műsor, és annak a sugárzása. Szerintünk, ugye ez egy alapvetően jó gondolat, igen hasznosnak bizonyult, abban ugyan lehet az irányelv harmonizált hatáját meghatározni. Ám ugyanígy támaszkodunk mi is és más európai szabályozók a preambulum pontokban levőkre. Például a, különösen a 21-es preambulum pontra, amely kimondja, hogy, hogy a tömegmédiára kell kifejezteni, és a nem kereskedelmi gazdasági jellegű tevékenységekre nem kell kiterjeszteni a hatályt az irányelv végrehajtásában. A harmonizált végrehajtásban nagyon fontos, kritikus fontosságú, hogy a 21-es preambulum pontban levő feltétel benne maradjon az új szövegben, mert különben az irányelv szabályának nagyon széles köre olyan szolgáltásokra is ö, kerülhet, amelyek nem gazdasági jelölőek, vagy, vagy elhanyagolható nézőszámmal bírnak. És azt jelenti, hogy, hogy bár, bárki európai, aki, aki a YouTube-on feltesz valamit, hirtelen audiovizuális média szolgáltatóvá válik. Szerintem nem ez a jogalkotó szándéka, és semmiképpen sem lehet a szabályozó célja, hogy e- ilyen is foglalkozzon. A második ügy, amelyre felhívnám a figyelmüket, az az, hogy az Európai Bizottság javaslatát üdvözlöm, amely harmonizálná a kiskorokra vonatkozó szabályozást a, a sugárzott és, a, és a, az irányában levő területre. Ez figyelembe venni az új technológiai feltételeket, és növelni a kiskorúak védelmét Határnál nyúló tekintetben is. A saját kutatásaink is azt mutatják, hogy a fogyasztók nem gondolkoznak a, a videó megosztásról másképp, mint a lineáris televízióról. Tehát a szabályozói várakozásaik nagyjából hasonlóak ugyanolyan fontos az is, hogy a lineáris szolgáltatások digitális televíziós platformokon valósulnak meg, és ezek pontosan olyan szofisztikált képességekkel bírnak információ bemutatásban, ellenőrzésekben, vagy technikai intézkedésekben, a tartalomhoz való hozzáférésben, mint a, a videó on demand, meg az egyéb sugárzások. A harmonizáció nem tesz különbséget a tagállam azon képességében, hogy szigorúbb szabályokat vezessen be a tartalom tekintetében, sőt lesznek bizonyal különbségek a tagállamok módszertanában. Nagy-Britannia például biztosan szigorúbb szabályokkal bír, mint egyes más tagállamok, hogy konkrétan milyen tartalmakat lehet bemutatni. Nagy-Britanniában nem engedünk meg olyan tartalmakat, például amelyeket mások igen. Még akkor is, hogyha vannak technikai intézkedések erre vonatkozóan. Itt a kérdés nem az, hogy mi a, a, a sugárzás megközelítésében mi a különbség, hanem az, hogy a on-demand szolgáltatásokra vonatkozó mostani szabályok tekintetében, hogyha valaki sugározhat egy országban, akkor abban a kategóriában van, amelyet egyáltalán nem kell a, kisebb, a kiskorúak hozzáférésében levédeni. Ezzel szemben az új javaslat azt mondja ki, hogy bár, ha a tagállam szabályokat fogad el arról, hogy milyen tartalmat engednek meg, vagy, vagy nem engednek meg, akkor az a legerősebb intézkedés hatályba kell essen, amely hozzáférés biztosít, vagy nem biztosít a kiskorok számára. Tehát a határon átnyúló rendelke, hatályú rendelkezések problémát jelentetnek, különösen a, a rend, lehívható on-demand szolgáltásokban. A harmadik dolog, amit szerettem volna felvetni, a tervezett értelmezésbe adódik, amely egy egységes szabályt fogalmaz meg. Nagyon hosszú, nem olvassák el az egészet. Egységes szabály fedné le a kiskorúak védelmét az EVMS és a videómegosztó platformokra is. A szöveg is belátja, a, a jelentéstevőt is, hogy az AVSP, az AVSM más, mint a VSP, a szerkesztői felelősség tekintetében is, ám a szerkesztői felelősség nem csak jogi definíció kérdése, hanem arról is szól, kiválaszt műsort a néző számára. Így kapcsolódik leválaszthatatlan módon e műsorok jellegéhez. Azok, akik műsort választanak, azok, akik felelősek kell legyenek e műsorokért. Hiszen ők határozzák meg előre már, hogy mely műsor sugározzanak. És a mi végrehajtásunk erre támaszkodik, tehát a műsor szolgáltató, a sugárzó is felelőssé tehető a szerkesztői felelősség alapján az, az értékláncban elfoglalt helye miatt és fontos, hogy ex ante felelősséget is vállaljanak azokért a termékeket, amelyeket sugároznak. Az Európai Bizottság javaslatai a VSP-re vonatkozóan ex post felelősségeket határoznak meg, hogy jelentést kell készíteni a megfelelő tartalmakról, és a, a DSP saját standardjeivel kell egyeztetni hasonlóan, ez hasonlít mondjuk a szerzői jogok megsértésére vonatkozó rendelkezésekre, de tehát lehet előre szűrni, mint levenni később a tartalmat. Ám ezzel szemben azt látjuk, hogy a, a parlamenti tervezete egy egységes keretet kínál az EVMS szolgáltatók és a vsp számára, nem tesz lehetőséget a különbségtételre, holott a VSP-k, csak úgy, mint az EVMS szolgáltatók, ex ante felelősséggel kell bírni azon tartalmakért, amelyeket sugároznak, hiszen előre kell eldöntsék, hogy ártalmas-e vagy sem, vagy megfelele. A VSP kibővített meghatározása mellett, hiszen minden szolgáltatót magába foglal, akik online videókat forgalmaznak, a a, sérteti az európai állampolgárok internetes kommunikációját, hiszen egy új ö, kapuőrt helyezne el a VSP révén e platformokra. Persze tartalom, tartalmi szolgá, nyilván szabályozóként nyilvánvaló számunkra, hogy egy ilyen online ellenőrzés miért volna hasznos, ám azzal a kockázattal is jár, hogy a hálózat semlegességi szabályozással ellenmondana, amelynek az a célja, hogy az internet ökoszisztémájának működését megengedje és szabadságát biztosítsa. Tehát itt az mondja ki a szabályozás, hogy ne tilos e-, e kapuőr szerepet bevezetni, nem lehet eldönteni az interneten, hogy mely tartalom lehet elérhető, vagy legyen elérhető, vagy sem. Engem aggaszt, hogy a nyílt, a, a nyílt internet védelme ellenmondhat a néppárti javaslat végrehajtásának, amely egy új internet gatekeeper-t vezetne be. Itt, itt nem az a kérdés, hogy ez jó vagy rossz, vagy helyén való vagy sem, hanem azt kell látni, hogy ez a kibővített hatály nem sérte más jogszabályokat. Mert lehet, hogy hely, helyén való jogalkotói szándék ez, ám a köztes funkciókat és védelmeket, amelyeket a VSP-k most élveznek, nem sértheti. A tervezetben szerepel egy olyan szövegrész, azt mondja, hogy vannak technikai lehetőség arra, hogy a videókat, amelyek ártalmas tartalommal bírnak, be, be, beazonosítsák. Hát én, mint szabályozó, tapasztalatom alapján mondottam, hogy a szerkesztői felelősség nagyon különös dolog, de ez a fajta tartalomszűrés nem, nem, nem ö, szorítható csak technológiai kérdésre. 2009-ben nagy botrány volt Nagy-Britanniában, mert egy újságíró feltett egy videót egy fiatalemberről, aki a, a, a fegyvereivel dicsekedett, ami, egy, ami, ami illegális Nagy-Britanniában. Megnéztem a videót a YouTube-on, megtaláltam a YouTube-on, de amit én találtam, egy, egy hír program volt a, a, a fegyveres erőszakról, és a, a, ebben szerepelt ez. De hogyha valaki egy technikai eszközzel szűr, eh, hogy keresve azt, hogy hol vannak fiatal emberek fegyverekkel, és ezt szűri le, akkor lesz, le, levesz tartalmakat, akár hírtartalmakat, amelyek csak, amelyek csak tájékoztatnak valamiről. Biztosan tudják sokan ezt a nagy botrányt, amit most rendes nagy nevetséget váltott ki, hogy ezt az ikonikus képet levették a, a YouTube-ról, a vietnámi háborúról származó képet, a technikai leírás alapján ez a fotó nagyon helyesen, korrekten megfelel a gyermek, a mesztene gyermek ábrázolásának, és így le kell venni a netről a szerkesztő felelősség alatt. De ugyanúgy meghatározható az a fotó, mint egy ikonikus történelmi fotó újságíró, újságírási elem, és meg kell tartani. Itt a kérdés az, vajon technikai eszközökkel lehet-e szűrni Szerintem nem. Bár nagyon sok dolgot, rendkívüli okos dolgot lehet csinálni a technikai szűrőeszközökkel, de nem lehet mindent. Tehát amikor vitatkozunk a videó megosztó oldalak felelősségéről, és akkor mindig vegyük figyelembe azokat a kockázatokat, hogy egy új ex-ante internet gatekeepert hozunk létre, amely sérti a hálózat semlegességi szabadást, mert a parlament is elfogadott, és fennáll a kockát annak is, hogy az okos technológiák vajon tudnak-e olyan szerkesztői finom eh, hangolással megbirkózni, amely akár esetleg egy új gatekeeper bevezetését is jelentheti, és nem, nem látja a feladat megfelelően. Ehm, Köszönöm szépen teljesen világos, hogy nagyon érzékeny az egyensúly a két dolog között, de azt gondolom, hogy a kiskorúak védelme mindenképpen elő kell, hogy élvezzen a szabadsággal szemben. Ez egy etikai kérdés, nap mint nap felmerül ez a kérdés. Igyekszünk egyensúlyt találni, hogyan tudjuk ezt megvalósítani úgy, hogy a kiskorúak jogait és érdekeit figyelembe vegyük, és ne hagyjuk semmiképpen figyelmen kívül. Jó lenne, hogyha az ő védelmüket erősíteni tudnánk, és azt gondolom, hogy az egész szakbizottság támogatja ezt a véleményt. Madeleine de Kock Boning kapja meg a szót, az ERGA első elnöke az audiovizuális média szolgáltatások szabályozó csoportja, és ő a szabályozási hatóságok szerepéről fog beszélni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, arról fogok beszélni, hogy mennyire fontos a szabad és pluralista, pluralisztikus média meg óvása és a független média szabályozók szerepéről, és az ő arról, hogy ők milyen támogatást kapnak az RK-tól. Ez a két téma összekapcsolódik, mégpedig olyan szempontból, ahogy ez a jelenlegi új irányelv javaslat szempontjából is fontos lehet. Ez az irányelv nagyon fontos Európai Uniós jogalkotás, hiszen mindemellett, hogy nagyon technikai, ez az európai értékeket és elveket támogatja, mint például az önkifejezés szabadsága, az információ szabadsága, a gondol, gondolatszabadság, lelkismereti vallásszabadság, a kulturális, vallási és nyelvi sokszínűség szabadsága. Ezek az Európai emberi jogi Egyezmény és az Európai Alapjogi Egyezményben szerepelnek. E, ezeket az érdekeket meg kell védenünk, és e, az ezen alapuló e, életeket is. Ez a, ennek kifejeződése a szabad és pluralista média. Ez a média teszi lehetővé, hogy jó informáltak legyünk és döntéseket hozhassunk, és lehetővé teszi számunkra azokat az fékeket és ellensúlyokat, amelyek a kormányokat is elszámoltathatóvá teszik a polgárok felé. Európa médiája csak akkor működhet, hogyha szabad, és nem függ egyetlen érdekelt féltől sem, legyen szó akár kereskedelmi cégekről, vállalkozásokról, vagy az államról. Európa történelme tele van olyan példákkal, amikor ez nem így volt, amikor a médiát elhallgattatták, amikor egy kis csoport döntött arról, hogy mit tudhatunk és mit mondhatunk. Akkor a kormány és a gazdasági hatalom is korlátozta a kritikus médiát, és támogatta azt, amely vele szemben pozitív volt a, ilyen esetekben a licenszek, a frekvenciák olyanokhoz jutnak el, akik a kormány barátai. Összességében ezeknek a hatása nagyon káros a média szabadságára és pluralitására, és önszenzúrához vezetnek, egyes esetekben pedig komoly cenzúrához, és megakadályozzák, hogy a polgárok megfejező, megfelelő tájékoztatást kapjanak. Ezzel rátérnek a szabályozók szerepére. A szabályozók azok a hatóságok, amelyek biztosítják azt, hogy a, a, biztosítják azt, hogy ezekben a média megfelelő integritással rendelkezzen. Természetesen ezt csak akkor tudják megtenni, hogyha a média szabályozók funkcionálisan és intézményileg is függetlenek. És el kell, hogy mondjam, hogy mind a kettőre szükség van. Függetlenek a kormánytól, és függetlenek az Európai Bizottságtól. egyik sem magától értetődő. A jelenlegi eh, irányelv például nem rendelkezik azzal a azzal az előírással, mely szerint a tagállamok kötelező, eh, kötelezettsége lenne egy független szabályozó szerv létrehozása. Ezáltal a szabályozók eh, sebezhetők, ki vannak téve a strukturális nehézségeknek, gyengeségeknek, a dizájnjukban, vagy célzottan, vagy véletlenül. A legutóbbi tanulmányok Lengyelországban, Horvátországban, Görögországban, illetve ciprusi, bulgáriai, illetve romániai jelzések azt mutatják, hogy mindez nem csak elméleti lehetőség. Mindez alátámasztja a saját kutatási eredményeinket az ergatagok között, és azt, amitre jutottunk, ez aggasztó. Egyes szabályozók politikailag motivált elbocsátásokkal kell, hogy szembenézzenek, egyes szabályozók a hatalmát korlátozza az állam, egyes szabályozóknak nincs megfelelő pénzügyi forrásuk ahhoz, hogy a feladatukat ellássák. Görögországban például a négy tanácsi tagból három eh, mandátumát nem újtották meg, vagy eh, nem eh, töltötték be a megüresedett helyeket, és már az e-mailjük sem működik augusztus óta. Ez a, regul- a szabályozók működésével kapcsolatban eléggé kiábrándító. Mire van szükség? arra, hogy a pluralista és független média biztosítását lehetővé tevő szabályozóknak lehetőséget adjunk, eszközöket adjunk a kezükbe annak érdekében, hogy a munkájukat végezni tudják független módon, pénzügyi és politikailag független módon. Szerencsére a javasolt irányelv ebbe az irányba indul el. Olyan lépésekről van szó, amelyek a szabályozókat erősítik Európa, szín, Európa szerte, meghatározzák a függetlenségüket, kompetenciájukat, illetékességüket, és és rendelkeznek azzal kapcsolatban is, hogy a nemzeti szabályozó hatás, hatóságoknak megfelelő végrehajtó hatalommal kell rendelkezniük. E, emellett szabályokat vezetnek be a Nemzeti Média Hatóság igazgatósági tagjainak elbocsátásával kapcsolatban. Tudjuk, hogy szükség van erre a védelemre, Például Horvátországban látjuk a helyzetet, valóban sor kerül az elbocsátásokra, tehát európai szinten kell védenünk a jogokat. Támogatjuk az európai pluralista média megőrzését, függetlenségének megőrzését. Az Európai Parlamentnek végig kellene gondolnia azt, hogy esetleg az irányelvet kiegészítse egy rendelkezéssel, amely a média szabályozók tagjainak, illetve vezetőinek kinevezési eljárását függetlenné teszi. Ez most egyelőre még nincs így. Úgy gondoljuk, hogy az ERGA az új irányelv szerves részét kell, hogy képezze. Az ERGA nem hoz létre és nem hajt végre audiovizuális média politikát. Ez továbbra is az Európai Bizottság, az Európai Parlament és a nemzetállamok, tagállamok feladata, illetékessége és mi nem vagyunk az Európai Bizottság meghosszabbított karja, se nem vagyunk, se, se nem táplálunk olyan ambíciókat, mely szerint nemzetek feletti európai szabályozók legyünk. Mi függetlenek szeretnénk maradni a politikai döntéshozóktól, és azt gondoljuk, hogy ez a feladatunk, és csak azt akarjuk eh, elvégezni, amiben jók vagyunk. Pragmatikus módon meg akarjuk eh, osztani az tapasztalatokat eh, és a szakértelmet az európai, szak, az európai szabályozók között, miközben tiszteletben tartjuk a nemzeti különbségeket. Ennek érdekében a 2016-os munkaprogramunk három területre koncentrál. Először is azt a tanácsot, először is tanácsot adunk az Európai Bizottságnak az irányelv javasolt felülvizsgálatával kapcsolatban. A Tagál, a tagjaink napi szintű tapasztalatait gyűjtjük össze, hogy praktikus kérdéseket vessünk föl. Másodszor a kiskorúak védelmére koncentrálunk a káros tartalmakkal szemben és az audio-vizuális eh, médiaszolgáltatásokhoz való hozzáférés, fogyatékos személyek hozzáférésének kérdését eh, kezeljük, és ez nagyon fontos eh, egészségügyi, illetve jóléti szempontból. Harmadszor, és nagyon fontos ez az e, a szempontjából az digitális európai toolkit, a legjobb eszközök, legjobb gyakorlatok és tapasztalatok összegyűjtésével, lehetővé tesszük azt, hogy nem, ne kelljen mindenkinek újra feltalálni a spanyol viaszt. A munkánk nagyon nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy Európa média környezete pluralista legyen, és ezért vették fel az ergát is a javaslatba. Biztosítani kell azt, hogy az egyes szabályozók optimális eredményre jussanak, és ezzel hozzájárulunk a szabályozók függetlenségéhez. Emellett lehetővé tesszük azt, hogy hogy harmonikusan alkalmazzák az üteseket a gyakorlatban az irányelvet Európa szerte. Ha a nemzeti szabályozók nem kommunikálnak, akkor, és nem osztják meg a tapasztalatukat, akkor nagyon fragmentált lesz a média világ. Persze vannak aggodalmaink is, a szabályozók függetlenségével kapcsolatban, az erga szerepével kapcsolatban, és ezeket bizonyos módosításokban meg is fogalmaztuk. Az egyik módosítás azt javasolja, hogy töröljék a nemzeti a nemzeti szabályozó hatóságok vezetőinek, illetve tagjainak elbocsátásával kapcsolatban egy feltételt, csak akkor, hogyha nem felelnek meg az elvárt a, a feladatok elvégzéséhez szükséges feltételeknek. Ez nagyon aggasztó számunkra, mert gyakorlatban Horvátországban, illetve Lengyelországban láttuk azt, hogy politikai okokból bocsájtottak el um, ilyen tagokat a, ennek a cikknek a törlése konkrétan veszélyezteti a nemzeti szabályozók függetlenségét. Számos tanulmány hangsúlyozta már azt, hogy nagyon fontos az, hogy a kinevezéssel kapcsolatban világos szabályok legyenek. Kinevezéssel, illetve az elbocsátással kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy van egy keveredés azzal kapcsolatban, hogy milyen szerepe az ergának, illetve a kontaktcsoportnak. A szerepünk különböző az ERGA a Nemzeti Szabályozók Platformja, amely függetlenül tanácsot ad az Európai Bizottságnak az irányelv javas rendelkezéseinek gyakorlati megvalósításával kapcsolatban mindennapi tapasztalataira építve. A Kontakt Bizottság pedig a tagállamok platformja, és az Európai Bizottságot az rendelkezés végrehajtásáról tájékoztatja, illetve ezzel kapcsolatban ad tanácsot. A javaslat az a javaslat, mely szerint az ERGA csak véleménytervezeteket nyújtson be, míg a kontaktbizottság dönt az ERGA által benyújtott véleménytervezetekről, ez elmossa a két szervezet közötti világos határt. Még egy fontos módosítás, amely az ERGA szerepét csökkenteni, de ez nem elszalasztott lehetőség lenne arra, hogy figyelembe vegyük azt, hogy a specifikus tapasztalatai alapján a szabályozók gyakorlati megoldásokat tudnak találni konkrét témákra, például a kiskorúak védelmével kapcsolatban. Ezért azt javaslom önöknek, hogy továbbra is a a független szakértői tanácsra támaszkodjanak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Európa média világa elengedhetetlen szerepet játszik az Európai Unió egészsége, illetve kulturális sokszínűsége szempontjából. Ezért az ERGA és az európai szabályozók a munkájuk során fontos szerepet játszanak az új irányelv végrehajtása szempontjából. Köszönöm szépen a figyelmüket. Thank you so much for your intervention. Köszönöm szépen. És valóban a média pluralizmus védelme nekünk is szívügyünk. Politikai dokumentumot is megfogalmaztam ezzel kapcsolatban, és ez a téma valóban szívügyünk. A társadalmadók részéről, vagy bárki más részéről kérdés? Kemeneve asszony. Először is szeretném megköszönni az előadóknak a rendkívül érdekes előadásokat. Egyik másik pontja ugyanakkor kérdéseket is felvet, illetve tisztázandókat, hogy a mi tervezetünkben mit is szerettünk volna elérni ezzel kapcsolatban hallottunk kérdéseket. Először is arról beszéltek éppen most, hogy sajnálatosnak, sőt fenyegetőnek érzik azt, hogy a kulturális szakbizottság, illetve a akadálytalanítási jogszabály kivételre került a média irányelvből, és ezt fenyegetőnek látják. Azt, ugyanakkor mindig elmondtuk az elején, azt beszéltünk arról a szándékról, hogy a közös szabályozás az LPFD-ben e szeretnénk, ha ezt újra végrehajtanák. Ugyanakkor nem az a cél, hogy kevesebb hozzáférés legyen, hanem olyan koherens jogszabály jön létre az audiovizuális területre vonatkozóan, amely tovább megy, mint az egyik másik ág leszabályozása hanem minden audiovizuális területet lefedjen a javaslat. Erre törekszik, és a 67-es módosítóban világosan kimondjuk, hogy a tagállamok kell garantálják azt, hogy a, a, a joghatóságok alatt működő média elemek fokozatosan a, a, a fogyatékosok számára, számára hozzáférhetővé teszik szolgáltásokat, 2017-ben pedig el kell érjék a kitűzött célokat, tehát ez a megfogalmazás követeléseket irányoz elő, persze nem tudjuk, hogy minden, nem, nem az a cél, hogy minden tartalom azonnal ö, hozzáférhető legyen, és ez gyakorlatilag nem is volna megoldható, ezt tudjuk, ám világosá szeretném tenni, hogy ez irányba szeretnénk lépéseket tenni, és 2008-ban, amiről a miniszterek döntöttek, az ma sem került észszerűen végrehajtásra néhány kivétellel, tehát a nyomást gyakorlást fokozni kell. Azt is látni kell, hogy a szereplők, egyrészt a médiaszolgáltatók együtt kell, hogy működjenek a fogyatékos szervezetekkel, meghatározva a célokat, és egy multi-stakeholder módszertammal kell közös megoldásokat kidolgozniuk, ami mindkét fél számára kielégítő. És azt továbbra is erre törekszünk, tehát a cikk végrehajtása tekintetében azt hívjuk fel a tagállamról, hogy a, a finan, társ jogszabályalkotás során nem akarunk persze bosszúságot okozni a bizottság tekintetében keretében belül, de ezek az észszerű követelések feltétlenül végrehajtandóak, ami a, a a média szolgáltatók pedig az unión belül működő önszabályozási kereteket illetően világos határértékeket kell, kell hogy támaszkodjanak, ezekre törekszik a szövegünk, és azt kérdezzük, hogy mikorra várható ezek végrehajtása, ne folytassuk a tétlenséget, amely múltban történt. Itt vonatkozik ez az akadálymentesítési irányelvre is. Tehát ezeket a tartalmakat hozzáférhetővé kell tenni. Ez erről szól a hozzáférhetőségi jogszabály. Ám maguk a, a tartalmak, vagy megfelelő adatok támogatják-e, vagy van-e mondjuk feliratozás megfelelő módon. Ez az EVMS-be betartozik és nem az akadálymentesítési irányelvbe. Ezért kell világosítani a helyet is, hogy mind a két területen, tehát a egyrészt a, public, a közszektor weboldalakra vonatkozóan az EVMS-be kell ezeket betenni úgy, hogy minden szolgáltatásra megfelelően ugyanaz a szabályozás érvényesüljön, és itt előrelépés történjen, és ne megint elakadjon a dolog. Ez volt a jogalkotói szándék, ezt akartam még egyszer konkrét lépéseket, követeléseket szeretnénk előrányozni, hogy önök részéről is és a média szolgáltatók részéről is ö, történjenek lépések. A második pont az ifjúságvédelem és a hálózat ö, a semlegesség. Hát Olivi úr, hogyha ezt így nézzük, hogy csak világos, csak világosan csak a, a hálózat ö, semlegesség áll a homloktépnek, akkor gyakorlatilag nem lesz semmiféle ifjúságvédelmi elem már ma is a, a és némileg csökkentik a, a, a szabályozások a szabadságot, ám kérdésem az, hogyan lehet, hogyan festenek ezek a modellek, hogyha a jogszab a jogszabályt hogyan képzi el? Minden tagállam külön-külön értékeli, mennyire fenyegető az adott tartalom? Egyik az erőszakban látja, másik kulturális tényezőtől is függ, hogy melyik tagállamban mit látnak leginkább fenyegető tartalomnak, ám hogyan lehet akkor ezt érvényesíteni európai keretek között? Részleteket hogyan lehet egyeztetni? Fontos, jobb lenne egy olyan szabályozás, amely egységességet Az erga nagyon fontos szerepet játszik a mi elképzeléseink szerint, ám a média szabadságot nem lehet egy, csak egy formatásnak tekinteni, nem csak egy, egy, egy, egy, egy, egy áll, vagy egy fügefa levél, hanem tényleges megvalósítható módon kell működjön, jó lenne, hogyha erről részletesebben tudnánk ezt még cserélni a jogszabályalkotás tekintetében, hogy lehetne ezt világosan leszabályozni tagállami szinten. De itt ne ízlésbeli kérdésekről vitatkozzanak, hogyha a lengyel kormány lépéseit követjük, ha az tehát, ha az Ergában is ül lengyel kormánytag, akkor megkérdezzük, hogy van az Erga ezáltal valóban megőrzi a függetlenségét. Hogyan lehetne esetleg más mechanizmusokkal és eszközökkel a szabályozó függetlenséget jobban biztosítani? Scusate, vi prego di stare veramente molto brevi. Igen, kérném, hogy legyen nagyon rövid. És egy-két percben kérnénk szépen a válaszolást. Köszönöm szépen. Ami a hozzáférhetőséget illeti, nem akarok ezzel kapcsolatban semmit mondani, mert eh, Szabin elég sok mindent elmondott, amit osztok. Két dolgot azonban szeretnék kiemelni először is. A, az ifjúság védelme, illetve az erga szerepe, az a kép, amit önt eh, elmondott, ez a kép, amiről ön beszélt, az újságírás emblematikus képe, ez is világosat tesz, hogy mennyire nehéz helyzetben, áll, helyzetben vagyunk, amikor a kiskorúakat akarjuk védeni, főleg amikor technikai, technológiai algoritmusokat akarunk arra felhasználni, hogy tartalmi értékelést végezzünk el. Azt hiszem, hogy a végeredményben mégis egy embernek rá kell nézni erre, és hát vagy egy szakbizottságnak, egy bizottságnak, és akkor meg egy közösen megállapítani, hogy ez az ifjúságot tényleg veszélyezteti, vagy valamilyen más minőséggel rendelkezik-e. Egy erőszakos cselekménynek a e, bemutatása, ez most, ez most hír, e, híradás, vagy, vagy egyszerűen az erőszak öncélú bemutatása. Ez semmilyen algoritmus ezt a különbségtételt nem tudja megtenni, úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon oda kell figyelni arra, hogy nehogy valamilyen cenzúrál a mechanizmust e, indítsunk így be. Ez a, ennek a képnek az eltávolítása a Facebookról valóban sok mindenkit felháborított, hiszen és de ezért abban a szempontból is érdekes volt, mert a technikai határokat világossá tette. Önnek is az e a véleménye, hogy főleg a gyermekek és ifjúság védelmében sok tagállamban, például Németországban is, az ön, illetve a társ szabályozás eszközei beváltak. Németországban azt hiszem, ott, ahol általában ugye az szabályozás valósul meg, ugyan vannak média bizottságok, illetve ifjúságvédelmi megbizottak az öm, öm, csatornáknál. Ez jól működik, és ez öm, jó lehet. Ami az ergát illeti, az ergát nagyra értékeljük, de a nagy aggodalmunk, és ez nem e, kritika az ergával kapcsolatban, az a benyomásunk, hogy itt megpróbál további illetékességeket magához vonni. Az Európai Bizottság egy kicsit hát idegesen reagált a javaslatunkra, és ez is azt mutatja számunkra, hogy eh, nincs, hogy ezért mégiscsak egy kicsit igazunk van. A kontaktbizottságot és az ergát hogyan lehetne egy kicsit jobban mm, szabályozni, a média szabályozás területén vagyunk most, nagyon érzékeny területről van szó, és nagyon nehéz ezt a, az egyensúlyt megteremteni az Európai Unió illetékességei és a a tartozó illetékességek között a média szabályozás területén. Az Európai Uniós Szerződés 167-es cikke szerint az Európai Unió a tevékenységével támogatja a tagállamok közötti együttműködést, és támogatja és kiegészíti az ő tevékenységüket a különböző területeken, például művészi és irodalmi tevékenységek audiovizuális területen. Tehát csak kiegészítő illetékességünk van, nem vagyunk egyedül illetékesek, és ezért és az amsterdami jegyzőkönyv is fontos, ez, ez nagyon fontos jelentőségű. A tagállamok feladata eldönteni azt, hogy a kereskedelmi, illetve a közszolgálati médiát hogyan szabályozzák, hogyan alakítják. Nagyon nehéz feladat ez tehát, egyrészt az Európai Bizottság jogai, illetve e, a tagállamok illetékességei között egyensúlyt teremteni. Azt hiszem, hogy meg kell próbálnunk ezt tehát valahogy harmonizálni. E, emellett e, nagyon fontos beszélni arról is, hogy milyen körülmények között lehet elbocsátani valakit a szabályozó hatóságok éléről. Én szerintem katasztrófa az, ami Horvátországban történik, de nem lehet minden törvényi szinten szabályozni. Az is tény, hogy sok mindenkit azért bocsátottak el, mert politikailag nem felelt meg a hatalomnak, de nem tudunk mindent megoldani más mechanizmusokat kell találni ezen a területen. És ami pedig a függetlenséget illeti, ami a szabályzók függetlenségét illeti, természetesen ez nagyon fontos számunkra, de elmondtam, csak azáltal, hogy beleírjuk az irányelvbe, hogy jogilag függetlenek kell, hogy legyenek, illetve jogilag elkülönültek kell, hogy legyenek. Ettől még a szabályozó függetlenségét nem értük el, mint ahogy ez Lengyelország és Magyarország szempontjából is megmutatkozott, hiszen ezek formálisan jogilag függetlenek, de ettől még gyakorlatban nem függetlenek. Elnök, nagyon röviden szóljanak hozzá, hogyha lehet. Tessék, Trüppel asszony. Otázku, protože vím, že čas nás tlačí, protože E, následuje. Igen, tudom, hogy nincs időnk. Tudom, hogy a bizottság is szeretne utánam szót kérni. Én felteném az már korábban feltett kérdésemet. A reklámliberalizációnak mi a magyarázata? további rugalmasság az üzleti érdekek eh, liberalizációjára számomra nem megfelelő válasz az Európai Bizottság részéről. Óriási kiábrándulás számomra ezt hallani. Ezért eh, fogunk eh, módosítókat benyújtani a társadalmadók jelentéséhez. Szeretném az indokokat hallani. Senkitől nem hallottam a reklám liberalizációjának javaslatát. Röviden, csak az erga szerepéről és arról, hogy a bizottság hatásköre növeledéssel lehet, hogy nem helyén való mondják sokan. Szerintem nem a tagállamoktól kell elvenni a hatáskört, és az Európai Bizottság nem is erről beszél, és ezt helyén tartom, hanem arról van szó, hogy az Európai Bizottság hogyan járjon el. Nagyon nagy érdek fűződik részünkről ahhoz, hogy az európai felügyelet létrejöjjön, mert az a kérdés, hogyan működik majd a szabályozási hatás, a szabályozási hatóságok együttműködése rendkívül fontos. De e, nem szabad azt a látszatot keltenünk, hogy egy európai ö, ö, terjeszkedés folyik. A második gondolatom Olivier úr illeti Ugye egyrészt érdekelne az, hogy vajon a videó megosztó platformok több felad, fel, vállalnak több felelősséget a gyűlöletbeszédes az ifjúságvédelem területén. Ugyanakkor persze nem szabad korlátoznunk az internet szabadságát olyannyira, hogy ez ellenmondás is legyen. Hogyha technikai, azt mondja, a technikai megoldással nem lehet megoldani ezt, ám milyen megoldást lát ezen ellenmondás feloldására? Um, credo che ci siano prima, non so se la Commissione vuole... Elnök asszony, a bizottság kíván-e szólni? Vagy majd a szakértők meghallgatása után, a szakértők után? Tisztelt elnök asszony, ha lehet akár most is, de inkább a szakértők meghallgatását követően. Elnök asszony, ki kíván először választ adni? Nekem egy buszt kell elkapnom, ezért nagyon gyors szeretnék lenni. Nem tudom, hogy jól értettem a kérdést. Itt nem a magának, a hatájának, az AVMSD hatájára gondolt konkrétan, ugye, még mielőtt az elkereskedelmi irányelvtől ellépnénk, amikor a hozzáférésről, akadálymentesítésről beszélünk, mi nem arról beszélünk, hogy mit fejezünk ki, hanem hozzáférhetővé kell tennünk a médiákat ahhoz, hogy egyáltalán az önkifejezés mint olyan megvalósíthasson. Nem tudom, hogy erre utalta a kérdése. Én ennyit szerettem volna megjegyzésként elmondani. És az Ergának is szeretnék gratulálni ahhoz, hogy független hatóságként értékeket képvisel, ez nagyon fontos. Valami olyasmi, amire Európában büszkék lehetünk. Értékeink vannak, és azokat védjük. Köszönöm. Olivier úr? Számos kérdésre történt utalás magáról a, magáról a szöveggel kapcsolatban, de mint elmondtam, a a szólásszabadság az Egyesült Királyságban azt mondjuk, hogy 9 órakor gyerekek számára, ahol milyen műsorokat sugározhatunk, ugye erről van szó. Ezt leszabályoz az Egyesült Királyság, és ez fontos a keretek meghatározásánál. Természetesen a ami a videó megosztó platformokat illeti, először is biztosítanunk kell, hogy a kötelezettség az megfelelő, hogy a piacon milyen funkciókat töltenek be egyénekként, például ha videó megosztó platformra valaki fel akar tölteni egy videót, vagy éppen azt kiveszi le, vagy kiveheti le. Nem vagyok abban biztos, nem vagyok arról meggyőződve, hogy ez átfogó ex ante monitoringgal megoldható az interneten, mondjuk a, azon személyszám részéről, aki feltöltötte a videót. Ami a kiskorúak védelmét illeti, rendszeres probléma ez. E, ezt e, nem lehet csak egyetlen e, AVMS irányelv szolgáltatójával lefedni világosnak, pontosnak kell lenni, hogy maga a fogyasztó is tudjon utalni arra, hogy mi az a tartalom, amely nem megfelelő tartalom. Az Egyesült Királyságban számos kapcsolódó intézkedés is megszületett, amelyek eh, ugyanilyen módon a válasz egy részét képezheti, de a teljes válasz spektrumát nem fedi le. Akár a mobil, akár a fix szülők internet oldaláról lehet korlátozni bizonyos módon. Vannak olyan ö, műsorok, ahol iránymutatásokat ö, fogalmazunk meg a szociális médiák felhasználó ifjúkorú ö, védelem alá tartozó ö, kiskorúak számára is az internet, amikor nem megfelelő tartalomról beszélünk, akkor ilyen módon kezelhető. Nagyon röviden. A kiskorúak védelme rendszeres, szisztematikus, visszatérő probléma. Számos válaszsal oldható meg. Igen, nagyon boldog vagyok, hogy az ergát képviselhetem, és nagyra értékelem, hogy magáról a nyelviségről is beszéljünk, hiszen szinte ugyanarról beszélünk, különböző kifejezéseket használva hasznos lehetne. Ami a függetlenséget illeti, mi azt tapasztaltuk, hogy a függetlenség három dologból áll a szabályozó szempontjából. Természetesen ez magája, az alfája és omegája az intézményi rész már az első ilyen kitétel, az országoknak is szükségük van rá, Európában is intézményi ö, ö, ö, keretekre van szükség ahhoz, hogy a munkát mindenképpen elvégezhessük. Aztán a funkcionális rész, és nagyon örültem annak, amikor ö, láttam, hogy a jelentésben mennyire fontos ezen funkcionális rész, például a szponzorálás kérdésében. És aztán a harmadik tétel, mit teszünk, mit teszünk, segítünk, és egymáson keresztül nyomást gyakorolunk a társainkra, társ szabályozókra, hogy bátrabbak legyünk és fellépjünk a kereskedelmi oldal nyomásai ellen is. Intézményi, formális és az erga úgynevezett peer pressure nyomásgyakorlása is fontos. Még egy megjegyzést engedjenek meg. Nagyon függetlenek akarunk lenni az Európai Bizottságtól, és mi nem az Európai Bizottság része vagyunk. Elnézést a bizottság képviselői felé, de mi igenis az tőlük való függetlenséget is nagyon fontosnak tartjuk. Nagyon rövid. A nagy megosztó platformokat, illetően a rendelkezés nagy logikai és jogi, hát egy artista gyakorlatot ugrott. Tehát itt a felelősség meg a tervezések az egyik oldalon állnak, a másik oldalon pedig ott az a tény, hogy ezeken a platform, ezek a platformok sokkal aktívabb hosting szerepet játszanak, mint korábban, hiszen egy erősen meghatározzák az, hogy a fiatalok hogyan férnek hozzátartalmakhoz, és miképpen ábrázolják ezeket. Arra törekszünk tehát itt, hogy anélkül, hogy túl nagy terheket tennénk a platformra, kell kodifikálni a legjobb gyakorlatokat, például a Google vagy a Facebook gyakorlatait, amelyek, amelyek nagyon sok időt tettenek a content modellezéssel, és a felhasználók ö, modellezve tehát mi azt javasoljuk, hogy arányos és méltányos megoldást javasoljunk. Persze mindig sérül érdek, de hogy az elnök is asszonyos mondotta, a gyermekek védelme és a gyűlöletbeszéd, az, az erőszak terjesztése olyan elv, amely szerintem elsőbséget kell kapja minden egyéb meggondolással szemben. Ez egyik gondolat. Még két gondolat, mert Pfeiffer professzor vetett fel. Az első az, hogy azok a követelmények, amelyek a hagyományos sugárzókra vonatkoznak, a profi YouTube csatornákra is teljes mértékben vonatkoznak majd, mert a tévészerű követelményeket kivettük a meghatározásból, hanem ehelyett az irányelv alkalmazásában a műsortípusok alapján értékelünk a rövid videoklippeket illetően is. Tehát ezek teljes mértékben érvényesülnek. Másik fontos dolog, hogy azok a rendelkezések, például a 28 cikk második verzió, amely a gyerekek védelme és a gyűlöletbeszéd elleni védelmet jelenti, a, a felhasználata készített tartalomra is érvényes, hiszen a platformokon ezek is megjelennek. Biztosítanunk kell azt, hogy ezek a tartalmak korlátozódjanak, hogyha ö, árt a gyerekeknek, vagy le is vegyék, hogyha illegális például. Mert mondjuk erőszakra buzdít, vagy gyűlöletre. Még egy fontos pont. Kamervert asszony, én a, én a bizottságban dolgozom, úgyhogy nyilván meg kell védjem az irányelvet, és nem kommentálom azt sem, hogy az ergát egyfajta a végrehajtást ellenőrzésre vonatkozó eszköz lenne. Mert nem az, az erga teljesen független az Európai Bizottságtól tudnilik. De nagyon fontos az, és ezt két oldalon megbeszélhetjük majd, az erga nem bír döntéshozatali hat hatáskörrel a javaslat alapján, tehát a döntést ha az ergával nem lehet összekapcsolni, mert az erga tanácsadói szerepkörével és információ csere meg jó gyakorlatilag csere ö, a feladata, de döntés nem most semmiben. Lehet, hogy ezt majd még pontosíthatjuk egymás között. És még két gondolat. Fontos, hogy elmondjam. Ha, ahogy a jelentésben javasolják, töröljük teljes mértékben azt a folyamatot, amely révén elbocsáthatunk a testületből tagokat, akkor, ha, akkor teljes mértékben a kormányoktól függ majd ez a testület. Úgyhogy lehet, hogy lesz egy kormány, mondjuk egy olasz kormány, amely úgy dönt, politikai fogva, hogy megszabadul a, a, a testülettől. Ez nem lehet jó, ez nem... Fun, a, a, a funkcionális függetlenség szempontjából sem elfogadható ez, ezért ragaszkodunk ahhoz, hogy nem megmaradjon a rendelkezés. Aztán befejezem. Még egy dolog. Felmerült egy pont, hogy a reklám jellegű hibrid reklám és szerkesztői tartalom megosztás sok miképpen szabályozzak ezeket. Nos, a, a már a méltánytalan verseny irányelv már szabályozza, leszabály ezeket, úgymond rejtett reklámként meghatározva ezeket, amelyek félrevezetik a fogyasztókat. Tehát nem feltétlenül ez a helye a kérdés szabályozásnak, az már megtörténik máshol. Köszönöm szépen. Ha semmi hozzáfűzni valunk már nincs, akkor így is. Um, átléptük az ülésünk uh, határidejét. Köszönjük szépen a ö, tolmácsoknak a munkáját, mondja az elnök asszony, mert ö, lehetővé tették, hogy mérehatóbban ö, körüljárhassuk-e fontos kérdéseket. A két témafelelősünk rendkívül fontos munkát végzett. Igen, nagyra törőek voltak még a bizottsági javaslatnál is nagyra töröbbek, még vitára érdemes lesz néhány kérdés, például a nagyobb függetlensége a hatóságoknak ilyen téma, az erga kollegilítása, a mm, kapcsolattartó bizottság ö, feladatkörének meghatározása, az ifjúkorúak, fiatalkorúak megfelelő védelme, védelme, valamint a kultúra és az európai ö, műalkotások ö, terjesztésének elősegítése. A rugalmasság, a rugalmasság fontos, hiszen jobb egyensúlyt kell még teremteni egy adott piacon belül, ahol új, új, új gazdasági szereplők kevés szabály között ö, működnek. Ugyanakkor a terjesztők világosabb mm, feladatkörökkel és kötelezettségekkel rendelkeznek ma már. Lezárnám, de akkor mégiscsak elmondanám. hogy az árnyék jelentéstevők a szakbizottságunkban a módosító indítványok kapcsán majd um, benyújthatják tehát a mm, megadott határidőben. Tizedikén ugye találkozunk a e, Lux e, díj e, kapcsán, Tizenegyedikén pedig kultúra és kreativitás lesz a témánk. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, szép estét mindenkinek, viszontlátásra!